Kérem szépen, vegyék tudomásul, hogy minden EU tagállam nyelvében rendelkezésre áll a tolmácsolás, de hogyha ki szeretnék választani a megfelelő nyelvhez való tolmácsolást, akkor kérem figyeljenek arra, hogy melyik csatornán is jön az a nyelv. Som eh, ordförande i parlamentets utskott eh, szóvivőként a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Parlamenti Bizottságban nagyon örülök, hogy a bizottság nevében üdvözölhetem a parlament elnökét, Jerzy Buzek urat. Nagyon szívélyesen üdvözlöm őt, és nagyon örülünk annak, hogy Buzek úr, elnök úr megígérte, hogy bevezető beszédben köszönt minket, és bevezeti a Nemzetközi Nőnap megünneplését a 2011-es évben. Nagyon nagy örömmel várjuk Buzek elnök úr ötleteit és nézeteit a munkánkkal kapcsolatban, amit mindenek előtt itt az Európai Parlamentben és az EU szinten végzünk az egyenlőséggel kapcsolatban. Megadom önnek a szót. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Svensson asszony, aki kollégám, bejelentette ezt az eseményt, és ez nagy öröm számunkra, hogy a nemzeti parlamenteknek a képviselőit itt üdvözölhetjük. Nagyszerű időt ünneplünk itt. Száz évvel ezelőtt megváltoztattuk az európai környezetet. Ez pedig a Nemzetközi Nőnapnak köszönhető. Épp ezért ezzel az üléssel kezdjük ezt az ünneplést. Ahogy Svensson asszony is mondta, az Európai Parlament kiváló lehetőségeket biztosít a nyelvek használatásra. Akár csak a nemek közötti egyenlőség, eh, amely ugyan nem olyan könnyű, mint a nyelvek közötti egyenlőség, eh, azt eh, mutatja majd, hogy használhatja mindenki a, magyar, a saját anyanyelvét, ahogy én is ezt fogom tenni. Kedves elnök asszony, Svensson az elnök asszony, Robinson elnök asszony és Fonten elnök asszony. Kedves kollégák! mind az Európai Parlamentből, mind a nemzeti parlamentekből. Hölgyeim és uraim! Nagyon fontos napot ünneplünk most. A világ megváltozott, amikor elkezdtük megünnepelni a Nemzetközi Nőnapot. Mindannyian rájöttünk, hogy milyen tökéletes ez az egyezmény, és hogy mennyire megváltoztatta az alapjogokat. Nagyon sok minden változott a száz év alatt, ugyanakkor még vannak problémák a szakmai életben, a fizetésekben és a különböző szakpolitikákban. Ezeken a területeken még mindig nem látunk egyenlőséget és igazságosságot. A nők az elején azért harcoltak, hogy egyáltalán joguk legyen a munkához. Most pedig azért használnak, hogy ugyanolyan munkát végezhessenek, ugyanolyan fizetéssel, mint a férfiak. Ugyanez történt a szavazati joggal is. A nők meg, eh, megszerezték a szavazati jogot eh, száz évvel ezelőtt, ugyanakkor még mindig hátrányos megkülönböztetésben részesülnek a szavazati, szavazói listákon és a politikai életben. Épp ezért én támogatom, hogy egyenlőséget vezessünk be, vagy kvótákat. A lengyel parlamentben már van egy törvénytervezet, amelyet én a kezdetektől fogva támogattam nem tudom, hogy most a lengyel barátaim látom egyik őket itt a teremben, és megerősítheti, hogy nagyon hosszú harcot folytattunk azért, hogy a, szavaz, a jelöltek listáján a nők hátrányos megkülönböztetés nélkül szerepelhessenek. A mai konferenciának a címe a nők politikai szerepe, és tudjuk, hogy a nők szerepe a politikában javíthatja a nőknek általában a sorsát. Ennél még fontosabb, hogy befolyásolhatják a nemzeti vagy európai jogszabályokat, mégpedig oly módon, hogy ezek valóban tükrözzék a legsürgősebb szükségleteket, az állampolgáraik szükségleteit. Az állampolgárok megoldásokat várnak tőlünk, amelyek sokkal jobbak számukra, és ezt a nők jelenléte a politikában is biztosítani fogja. Erre sok példa van. Az egyenlőség az Európai Unióban a római szerződéssel kezdődött, és ma ez nem csak a szerződésekben, hanem az alapjogi kartában is benne van. Néhány statisztikai adatot szeretnék most bemutatni, amely a mai helyzetet tükrözi. Amikor én a lengyel kormányt vezettem, akkor 50 nő volt a vezető politikai szereplők között, miniszterek, miniszterhelyettesek és a központi hatóságoknak a vezetői. Ezt a rekordot senki sem tudta azóta sem megdönteni. Tehát továbbra is tartjuk a lengyel történelemben ezt a rekordot. A saját kabinetemben is van egy nő az Európai Parlamentben, és 54%-ban, tehát a vezetők között, és 54%-ban vannak munkatársaim, női munkatársaim, munkatársaim a kabinetemben. E, a munkatársaim e, szélesebb körében pedig 60%-ban szerepelnek nők. Több mint fele e, a szakértők között is nő. Nagyon fontos kérdésekkel foglalkoznak, fontos döntéseket hoznak. És nagyon fontos, hogy ők nők a parlamenti képviselők között 30%-ban, tehát több mint egy harmadában nők képviselik az állampolgárokat. A különböző tagállamoknak a választói szabályzatának köszönhető ez. A parlamenti képviselőket ugyanis otthon választják meg, és épp ezért felszólítom önöket, hogy válasszák meg, változtassák meg a nemzeti választói törvényeket olyan módon, hogy legalább 50%-a az európai parlamenti képviselőknek nő legyen. Ez a nemzeti parlamentek képviselőinek a feladata, ugyanis ezt mi az Európai Parlamentben nem tudjuk megváltoztatni. Még egy dolgot szeretnék elmondani az Európai Parlamentben mondtam, hogy több mint 30% a képviselőknek nő, de a vezető parlamenti, parlamenti vezetők között 40%-ban szerepelnek a nők. E, ez bele, ebbe beleértve az elnökséget, a parlament elnökségét, a questerek, questorok számát, és a különböző szakbizottságoknak az elnökeit is. Ezek a legfontosabb posztok a parlamentben, és, mint mondtam, több mint 40%-át nők töltik be. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen a nőket túlzottan is képviselik, ugyanis mondtam, hogy 35%-a a képviselőknek nő, de a vezető tisztségeket 40%-ban töltik be a nők, tehát többen, mint a parlamenti képviselők számai. Száma. Ez persze nem elegendő most csak, most még, és a statisztikai adatok azok nem mindenről árulkodnak. Ez jobb, mint az európai nemzeti parlamenteknek a tagjainak az aránya, de azért ez nem minden. Ne felejtjük el, hogy az áll szándékunkban, hogy a nőket, nőknek aktívabb szerepet biztosítsunk. Ha azt akarjuk, hogy Európa fontos szereplő legyen a világ színpadán, akkor ezt is el kell elérnünk. Hogyha meg akarjuk oldani a válságot, hogyha a jövőt biztosítani akarjuk, akkor ne felejtsük el, hogy a nők, akik anyák is, és ahhoz, hogy a politikában és a szakmai életben is szerepet játszhassanak, ahhoz rugalmas munkaidőt kell biztosítani. A gyerekekről gondoskodni bölcsödékben, óvodákban és minden vállalatnál. Azt is biztosítanunk kell, hogy a férfiak is gondoskodhassanak a gyerekeikről. Nagyon sokszor ők ezt meg szeretnék tenni, de egész egyszerűen nincsen alkalom arra, hogy ezt megtegyék. Pedig nekünk ezt biztosítani kell, ha meg akarjuk Európát menteni a demokratikus deficittől. El kell ismernünk a nők és a férfiak munkáját, amelyet az otthonukban végeznek, hogyha több gyerekük is van, és ők gondoskodnak róluk. Ugyanis ez egy nagyon fontos munka, és egy nehéz munka. Nem mondhatjuk azt, hogy egy nő nem dolgozik a szakmai életben, hiszen ő a közjóért dolgozik, és ez az egyik legfontosabb szerep a közösségben, tehát ne feledkezzünk el róla. Aztán nézzük az üzleti életet néhány nappal ezelőtt Reding alelnök asszonynal egy cikket publikáltunk, amely az európai vállalatokhoz szólt, hogy önkéntesen és jelentősen növeljék az igazgató tanácsban a nők számát. Ugyanis a kutatási adatok azt mutatják, hogy az üzleti élet ebből profitálna, de ennek eredményeként mi is profitálnánk belőle. Tehát ezt a feladatot is magunkra kell vállalnunk. A Nemzetközi Nőnap századik évfordulóján gratulálni szeretnék a nőknek. Ahhoz, hogy az utóbbi száz évben ilyen sok és nagy eredményt értek el. És most mind a férfiakhoz és nőkhöz szólok, és őszintén megmondom, hogy még mindig nagy kihívásoknak kell megfelelnünk, ugyanis még mindig nincs teljes egyenlőség Európában, és Európán kívül különösen nincsen nem ülhetünk a babérjainkon, hanem a céljaink eléréséhez többet kell tennünk. Tehát nem csak ünnepelnünk kell ezt a századik évfordulót, hanem még sok munkát kell végeznünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Szeretném bemutatni a bizottság, elmondani a bizottság köszönetét és minden résztvevő köszönetét, hogy részt vesznek a szemináriumunkon mai napon, és a Nemzetközi Nőnap ünneplésén. Bizonyára nagyon sok kihívás előtt állunk, de nem hagyjuk magunkat ö, le elfárasztani túlzottan ezektől, hanem ö, meg vagyunk győződve arról, hogy ezeket le tudjuk, ö, meg tudjuk majd oldani. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy üdvözölhetem körünkben Mary Robinsont, az Ilán korábbi elnökét, Nicole Fontán asszonyt, a korábbi elnök asszonyt, az Európa Parlament elnökét. Nagyon szívesen üdvözlöm, továbbá a nemzeti parlamentek képviselőit, sőt a tagjelölt országok parlamentjeinek képviselőit is, minden eh, európai parlamenti képviselőt és további résztvevőt is szeretettel üdvözlök, és nagyon örülök, hogy egy izgalmas napot tölthetünk el itt önökkel együtt. Már sok éve hagyomány nálunk, hogy összegyűlünk, a Nemzetközi Nőnap alkalmából, hogy megosszuk egymással a tapasztalatainkat, kicseréljük a legjobb gyakorlatokat, és megbeszéljük közös céljainkat az egyenlőségért végzett munkánk során. Ahogy Buzak elnök úr említette, ez az év nagyon speciális, hiszen a száz éves jubileumát ünnepeljük, a Nemzetközi Nőnap első megünneplésének. És nagyon úgy érzem, hogy ma is visszagondolunk azokra, akik utolsó szerepet végeztek ebben a munkában, akik száz évvel ezelőtt elkezdték az egyenlőség kérdésével foglalkozni, és a női, nők jogát védelmezni. Szerintem fontos, hogy rájuk is gondoljunk, akik előkészítették úgymond a terepet a mi munkánk számára. Véleményem szerint felelősséggel tartozunk azért, hogy ezeknek az úttöröknek azért, hogy tovább vigyük az egyenlőség kérdését. Tehát a Nemzetközi Nőnapot első alkalommal Ausztriában, Németországban, Svájcban ünnepelték 1911. március 19-én, és több mint egy millió férfi és nő vett részt ezen az ünneplésen. Főleg arról volt szó, hogy jogot biztosítsanak a nőknek a képzéshez, az oktatásban való részvételhez, a választási joghoz, és a választhatósághoz. Cél volt a nők diszkriminációjának megszüntetése. Ezek voltak akkor a fő kérdés, a fő aktualitások. De nem egészen egy héttel ezután, a nagy gyűlés után nagyon tragikus eseményre került sor. Több mint 140 dolgozónő vesztette életét a tragikus balesetben, amely New Yorkban került sor, a Triangle baleset során sok olasz és zsidó emigráns is volt köztük, és ezután, és ez, ez közvetlenül a nemzetközi nőnap ünneplése után történt, és ez nagyon rávonta a figyelmet a nők helyzetére a munka világában és a munkajogi törvényhozásban, és ezután ez nagyon meghatározta a Nemzetközi Nőnap ünneplését. A mai témánk, az idei témánk a nők a politikában, politikai életben, az EU-ban. És ez a téma nagyon közel áll saját tapasztalatainkhoz, saját mindennapi munkánkhoz politikusként, legyen az bármilyen szinten, nemzeti, európai vagy nemzetközi szinten. Bár Buzek elnök úr, ahogy elmondta, nagyon sok lépést tettünk már előre, amit meg kellett tennünk, e-, erre is emlékeznünk kell, tudatában kell lennünk, viszont a kihívásoknak is, amelyek még előttünk állnak a jövőben. Tudatában kell lennünk azoknak az egyenlőtlenségeknek, amelyeket még látunk, tehát még sok teendőnk van. Néha úgy gondolom én magam, amikor arra gondolok, hogy az egyenjogúságért folytatott munkánk túl lassan halad előre, sokszor túl fáradtságos ez a munka, Ilyenkor arra gondolok, hogy a különböző korábbi generációk hogyan éltek, például az édesanyám, nagymamám hogyan éltek, és összehasonlítom az ő lehetőségeiket a miénkkel, mi generációi lehetőségeivel. Ez már jó képet ad arról, hogy milyen előrelépéseket tettünk. A nemzeti parlamentekben és az Európai Parlamentben a nők aránya megemelkedett. Nagyon nagy ö, emelkedésnek lehettünk tanúi a legutóbbi 10-12 évben. Körülbelül 8%-os volt ez az emelkedés, ha megnézzük a nemzeti parlamenteket, az Európai Parlamentben pedig 5% körül. 35,2% van jelenleg a nők száma jelenleg az Európai Parlamentben, és ez eddig 1979 óta a legnagyobb arány, amióta szabad demokratikus választás során választják meg a parlamenti képviselőket, hozzá kell tennem, hogy 2004-ig volt nagyon nagy emelkedés a nők arányában megfigyelhető, azóta körülbelül stagnál a nők aránya. A, ami a bizottságot illeti, kilenc nő van képviselve a bizottságban, ez 33 százalék, és ez eddig a legnagyobb arány ami az újonnan megválasztott bizottságokat illeti. Arra is emlékeztethetem önöket, és úgy gondolom, hogy kollégák közül sokan emlékeznek még arra, hogy ez a pozitív eredmény sokunknak köszönhető, sokan hozzájárultunk ehhez, mind a nemzeti parlamenti képviselők, mint pedig az Európai Parlament képviselői erős nyomást gyakoroltak a nemzeti parlamentekre, hogy jelöljenek nőket is a bizottsági posztokra. Gondolom emlékeznek arra a kampányra, amelyet az Európai Parlament képviselői kezdeményeztek, amikor összegyűltünk az épület előtt 2009-ben, és követeltük, hogy több nő kaphasson helyet az Európai Bizottságban. Ma meghallgathatjuk Mary Robinson asszonyt, aki ennek nagyon különleges politikai karriere van. Korábban saját országában, Irlandban, Írországban elnök volt, még nemzetközi szinten is úgy mint az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának főbiztosa. Örülünk, hogy meghallgathatjuk továbbá Nikol Fontán asszony tapasztalatait, aki azon kevés asszonyok egyike, aki elnök volt az Európai Parlamentben, és Fontán asszony miniszterként is dolgozott saját országában, Franciaországban. A Mai napi programunk második részében pedig lehetőségünk lesz arra, hogy meghallgathassuk a nemzeti parlamentek tapasztalatait, valamint az Európai Parlament képviselőinek tapasztalatait, és megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat és a legjobb gyakorlatokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a nők részvételét növelni a politikai életben a nők tapasztalatait fel kell használni a politikai életben, és meg vagyok győződve arról, hogy egy nagyon érdekes, gazdagító nap előtt állunk, mely során nagyon sok tapasztalatot tudunk majd megosztani egymással. Mielőtt átadnám a szót vendégeinknek, néhány gyakorlati információt szeretnék megosztani. Minden eh, helyen van egy űrlap, amelyen eh, beszédidőt tudnak kérni. A vitában a vitánkat két eh, részre fogjuk felosztani. Az első részben az általánosabb jellegű kérdésekkel fogunk foglalkozni, a második felében pedig a tapasztalatokra és a legjobb gyakorlatokra fogunk koncentrálni. Itt lehetőségünk nyílik arra, hogy azokon a, az űrlapokon, amelyeket maguk előtt látnak, kitölthetik, hogy melyik részben kívánnak felszólalni az első vagy a második részben, és lehetőségük van arra is, hogy mindkét blogban felszólaljanak, ez is lehetséges, de kérem adják meg ezt az űrlapon. Végül pedig emlékeztetni szeretnék arra, hogy három perc áll rendelkezésre minden felszólalónak. Fontosnak tartjuk, hogy a lehető legtöbben lehetőséget kapjanak elmondani tapasztalataikat. És ismét nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és örülök, hogy átadhatom a szót Mary Robinson asszonynak, korábbi írószági elnök és korábbi főbiztos az ENSZ Emberjogi Bizottságában, és a Mary Robinson Alapítvány elnöke nagyon sok szeretettel üdvözlöm, megadom a szót. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, tisztelt képviselők, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek képviselői. Igen, nagy benyomást gyakorolt rám, hogy Buzek úr munkájában ilyen előkelő helyen szerepel a nemek közötti esélyegyelőség, és egy ilyen erőteljes üzenetet hallottunk a szakbizottság elnök asszonyától is. Én most egy vitaindító előadást szeretnék mondani, pedig egy olyan témáról, ami mindannyiunk szívéhez közel esik, nevezetesen a nők minden szinten történő politikai szerepvállalásának elősegítéséről és egyenlő képviseletéről az Európai Unióban. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek férfi képviselői számára is ez egy fontos téma, hiszen tudjuk, hogy a nemek egyen, esélyegyenlősége nem csak a nőket foglalkoztató kérdés, hanem mindannyiunk számára fontos. Mint ahogy hallottuk, a mostani rendezvény nagyon jelentős időpontban zajlik, hiszen idén ünnepeljük a Nemzetközi Nőnap századik évfordulóját, és talán ezért is hívtak meg engem, hogy tartsam meg ezt a vita, vitaindító előadást, hiszen hivatalosan én egy úgynevezett szenior, idős vagyok, Nelson Mandela hívott meg az idősek tanácsába, és én egyfajta nővérként is bevonultam ebbe a testületbe, ezért kíváncsian várom, hogy, és remélem, hogy a mai nap egy nagyon eredményes munka lesz. Egy kicsikét szélesebb körben tekintenék ki Európán túlra menőre is. Miért fontos, hogy minden nőtársunkkal összefogjunk a világon? Tavaly, március 8-án én részt vettem egy több százas felvonuláson New Yorkban, a Brooklyn hídon, és itt több ezer nő is megjelent más hidakon, a világ más pontjain is. Zenab Salbi a Women for Women International részéről szervezte ezt a rendezvényt és ebben részt vett számos nemzetközi civil szervezet is, azzal a célral, hogy összefogjunk és a hidakon a szolidaritásunknak adjunk tanúbizonyságot. Idén ugyan erre szintén sor fog kerülni, és remélhetőleg minél többen részt vesznek majd ezen az eseményen jövő kedden. A száz éves évforduló kiváló alkalom arra, hogy visszagondoljunk, illetve hogy terveket szőjünk. 1993-ban az a megtiszteltetésért, hogy Írország elnökeként Új-Zélandba látogathattam. Akkoriban Új-Zéland ünnepelte azt, hogy ott 1893-ban a világon elsőként kaptak szavazójogot a nők. És ezt egy ír, John Balance, korábban Alsteri ír kezdeményezte. Ennek megünneplésére többen biciklire szálltak, és a két szigeten egy kampány keretében aláírásokat gyűjtöttek a nők elsősorban azzal a célral, hogy a nő a férfi társaik ivási szokásain változtassanak. Ez nagyon fontos esemény volt, hiszen így vonulhattak be később a parlamentbe. A világ más tájain azonban ezek a harcok igen csak a közelmúltra is visszanyúlnak. 2005-ig például Kuwaitban a nők nem kaphattak szavazat, szavazójogot, választójogot, és ezek a dolgok gyorsan változnak, hiszen számos nő, és különösen fiatalok észak Afrikában, az arab országokban is egyre többen megjelentek az utcán az erőszakkal szembeni küzdelem keretében, annak érdekében, hogy nagyobb szabadságot vívhassanak ki maguknak, illetve nagyobb szerepvállalást kapjassanak a politikában, és megvédjék az emberi jogokat. Ezeknek a kezdeményezéseknek igen komoly hatása lesz abban, hogy Tunéziában, Egyiptomban, Bahreinban, Líbiában és talán más országokban is egy új alkotmányos és jogi rend alakuljon ki. A nők politikai szerepvállalása az egyik sarköve az arab világ demokratikus fejlődésének, hiszen számos olyan kérdés felvet ez, amit mások figyelmen kívül hagynak. Ezáltal a prioritások is megváltoznak, például olyan projektek esetében, amelyek korábban el lettek hanyagolva. A nők kormányzati szerepvállalása is sokkal reagálóképesebb lesz, és lehetővé teszi, hogy az etnikus, e, etnikai, vallási és fai megkülönböztetést le lehessen küzdeni. Az európai parlamenti képviselők is mindent meg kell, hogy tegyenek annak érdekében, hogy a demokratikus átalakulás békésen történjen, és fel kell lépni mindenféle erőszakkal szemben, ami az esetleges békés fellépéseket igyekszik elfolytani. Mindannyiunk érdeke, hogy ezeket a békés tiltakozásokat támogassuk, amelyek a demokratikus átalakulást hivatottak elősegíteni. Múlt héten a Women Against Fundamentalism and for Equality című konferencia keretében az iszlamofóbia is a napirenden szerepelt, mint egy eszköz a rövid távú előnyök kiaknázására. Természetesen ezt meg kell akadályoznunk. Nem beszélhetünk feminizmusról iszlám, zsidó vagy keresztény formában. Ez egy közös érték, amit kulturális háttértől, illetve örökségtől függően támogatnunk kell az arab világban és máshogy is. Igen, komoly változások történtek rövid időszak alatt. És én most különösen reménykedem, hiszen látom, hogy a nők parlamenti képviselete például Ruandában és Libériában igen jelentősen javult. Én 1994-ben jártam Ruandában először, majd 95-ben ismét visszatértem, és a ENSZ-en belül is képviseltem az ügyet. Itt a tömegmészárlásokat követően iszonyú kép tárult elénk. De egy nagyon kellemes élményem is volt az egyik templom, eset, templom kertjében. Gyönyörű bokrok virítottak és illatoztak. Az egyik civil szervezet képviselője elmagyarázta nekem, hogy ez azért volt, hiszen a talaj itt a legjobb táp anyagot kapta, nevezetesen az emberi vért. 1997-ben harmadszor jártam Ruandában, Kigaliban az a pánafrikai nők konferenciája tartott egy konferenciát, amely azzal jött össze, hogy a túlélőkön, illetve a traumatikus helyzetükön segítsen. Illetve, hogy elősegítse a nők számára, hogy a kormányzati életben, illetve minden szintű politikai életben szerepet vállaljanak. Ma már Ruandában elmondható, hogy a világon a legnagyobb százalékos arányban képviseltetik magukat a nők a parlamentben. Sajnálattal kell mondani, hogy itt ismét virágok nőttek a sírokon. Libéria átarak, átalakulása ugyan lassan történt, a béketárgyalások rendkívül lassan zajlottak, és ez türelmetlenné tette a nőket. Ők ragaszkodtak ahhoz, hogy minél előbb megállapodásra kerüljön sor. Abby Disney egy dokumentumfilmben emlékezett meg erről. A 2005-ös választások eredményeként először egy nő került Liberia élére elnökként, Ellen Johnson Sirleaf, és az ENSZ biztonsági tanács 1325-ös határozata alapján sikerült a választásokat megszervezni. Libéria és Finnország elnökeinek közös szerepvállalásával Libériában 2009. március 8-a és 9-én került sor egy konferenciára, ahol is az elnökasszony először ünnepelte a Nemzetközi Nőnapot Libériában, és itt elsősorban a téma a női esélyegyenlőség, illetve a nők politikai szerepvállalása volt. Én Kofi Annannal, Jimmy Carterrel és Grassa Michellel nemrégiben egy cikket jelentettünk meg, az már említett idősek szervezete keretében, amit Nelson Mandela hívott életre, illetve Desmond Tutu érsek. Itt a üdvözöltük, hogy egyre több nő vállal vezető szerepet világszerte. Ugyanakkor viszont több millió nő és lány számára alig van ünnepelni való. Rendkívül szörnyű helyzetben élnek, elviselhetetlen helyzetben, és a szegények között is legnagyobb arányban a nők képviseltetik magukat, az erőszak áldozatai, a rendszeres diszkrimináció áldozatai, és a az AIDS fertőzés és az ő esetükben a legsúlyosabb. Leginkább sérülékeny helyzetben a fiatal lányok vannak, és alig veszik figyelembe az ő érdekeiket, jól lehet az ő szerepük is rendkívül fontos a közösségekben, illetve a családi életben. Tudom, hogy még több évbe telik, amíg ezeket a problémákat meg lehet oldani, de mindenféleképpen ezeket szem előtt kell tartani, és ezt tudom, hogy Monroviában megtörténik. Folyamatos előrelépés történt, most rátérnék az Európai Uniós országokra is, az esélyegyenlőségi jogszabályalkotás területén például komoly mérföldkövet jelentettek az Európai Bíróság különböző döntései, és tudom, hogy 2010-ben számos kezdeményezés kerül elő térbe, így például az esélyegyelőségi roadmap, 2006-2010 között meghatározó jelentőségű volt. Egy jelentés is készül 26 fontos ponttal, amiből 14 a nők foglalkoztatásával, illetve a bérezési és munkafeltételekben megnyilvánuló egyenlőséggel foglalkozik. A 15. pont arról szól, hogy európai szinten minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a nők politikai képviseletét erősítsük, fokozzuk, és egyre több európai intézményben kaphassanak szerepet a nők, további erőfeszítésekre van mindehhez szükség nemzeti, regionális és helyi szinteken. Mindössze 3%-ában a nagy vállalatoknak töltenek be nők vezető szerepet. És ennek kapcsán legalább annyira fontos, hogy foglalkozzunk a fogyatékkal élő nők, illetve a roma nők szerepével is. Nagyon fontos, hogy ne pusztán egy gombnyomó gyakorlatá váljon mindez. Én azt várom, hogy jövő héten a plenárison a jelentést komoly mm, többsége lehet elfogadni. És most pedig szeretnék intézni az NDI, a Nemzeti Demokrata Intézet egyik közelmúltbeli jelentéséből, amely a kihívásokkal és a demokrácia kérdésével foglalkozott. A következő megfogalmazást mondja a jelentés. A növők, nők részvétele a politikában elősegíti a nemek közötti esélyegyenlőséget, és kihatással van a legfontosabb politikai kérdésekre. Minél több nő kerül megválasztott hivatalba, annál nagyobb hatással lehetnek a döntéshozatalra, ami javíthatja az életminőséget, előtérbe helyezheti a családokkal, a nőkkel, az etnikai és faji kisebbségekkel kapcsolatos prioritásokat, alapvető pozitív hatása lehet a demokratikus viszonyokra. Pozitív fejleményeket látunk már e tekintetben az oktatás, az infrastruktúra, az egészségügy területén. A nők politikai jelenléte biztosítja, hogy a nőket foglalkoztató kérdések, illetve a marginalizált szavazókat foglalkoztató kérdések kellő képviseletet kapjanak. A nők vezetői stílusa biztosítja, hogy sokkal kevésbé hierarchikus, inkább együttműködő módon szülessenek a döntések. A nők a törvényhozásban igen komoly eszközt jelenthetnek arra, hogy a kevésbé jó képviselettel vagy kisebbségi csoportok érdekeit is megjelenthessék komoly elkötelezettséget vállalnak ezen kívül a nők a békeépítésben, a konfliktusokat követő újjáépítésben, a fegyveres konfliktusok során a nők ugyanis aránytalan mértékben szenvednek annak érdekében, hogy a globális célokat el lehessen érni. A nők számára biztosítani kell, hogy erőteljes politikai szerepet vállalhassanak, vezető szerepeket is. Mindezt elmondva, nézzük meg, hogy a nők politikai szintű részvétele miért hiányos Európában. Miközben az EU-ban 10 és e tekintetben kevéssé osztom az optimista nézeteket, amit az elnök úrtól hallottunk, hiszen az EU 10 országában van csak 27%-ot meghaladó mértékben női képviselő a törvényhozásban. Az élen Svédország áll 45%-kal, az én országomban például ez 23% alatti, és két európai országban 10% alatti a női képviselők aránya. Itt számos akadálya van ennek a hagyományos tényezőkön kívül a mi a családi kötelezettségeket, illetve az, az alacsonyabb önbizalmat és egyebeket. Minden esetre azt is el kell mondani, hogy a nők számos akadályjal kell, hogy szembenézzenek, amikor a professzionális és családi kötelezettségeiket kell össze hangolni. A Nemzetközi Nő Nap századék évfordulóján fel kell tennünk a kérdés, hogy Európa valóban képes-e megküzdeni ezekkel az akadályokkal egy tíz éves átalakulási időszakot követően. Mi készek vagyunk, mint ahogy az Európai Parlament elnöke felszólított minket nemzeti kvóták bevezetésére, annak érdekében, hogy az arányok javulhassanak. Kész-e Európa arra, hogy megfelelő erőforrásokat áldozzon nemzeti, helyi vagy európai szinten a nők fel, kellő felkészítésére? Megfelelő eljárásokkal rendelkezünk-e ahhoz, hogy a munka és a család világát jobban ki tudják egyensúlyozni? Érdekes meg vizsgálni, hogy az elsődlegesen férfiak által uralkod, uralt világban a nőket hogyan lehet bevonni. Olyan jövőképet kell felvázolni, ami lehetővé teszi, hogy az Európai Unióban ez a jelenlegi demokratikus deficit megszűnhessen. Figyelembe kell ehhez venni a szélesebb körű gazdasági, szociális és éghajlatváltozási kihívásokat, amelyek Európa előtt állnak, hiszen Európa számára óriási előnyt jelenthet az az energia, az a vízió, amit az jelenthetne, hogyha minél több nő szerepet kaphatna az európai és a nemzeti parlamentekben. Ehhez azonban realistának kell lennünk. 2008-ban az Egyesült Királyság Esélyegyenlőség és Emberi Jogi Bizottsága megjelentetett egy jelentést a nemek és a hatalom kérdéséről, és most ebből idéznék. Egy csiga a kínai nagyfalat 212 év alatt járhatja be, ami egy kicsikét hosszabb, mint az a 200 év, ameddig eltart, hogy a nők egyenlő képviselettel rendelkezhessenek a parlamentekben. Nekünk nem ez a fokozatos és csigalassúságú változás kell, hanem egy gyökeresebb változás ahhoz, hogy a problémákat hatékonyan meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen. Mrs. Robinson.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 pour qu'une femme accède à cette fonction et j'espère bien qu'il ne faudra pas attendre aussi longtemps l'élection d'une nouvelle présidente. hogy egy új ö, női elnököt ö, válasszanak meg. Amikor ö, a nagy szociális problémákkal ö, foglalkoztunk, az Európai Parlament, akkor mindig is éberen vigyázott arra, hogy megőrizze az elért eredményeket, és hogy állandóan előre lépjen. Az Európai Parlament ugyanakkor nem cselekedhet egyedül. A nemzeti kormányok és a politikai pártok segítségére szükség van szintén azért, hogy a nők részvételét a politikában ösztönözze. Ilyen szempontból tudom, hogy a kvótáknak a gyakorlata azért eléggé vegyes eredményekkel járt és az, hogy kötelező rendeletet hozunk a nők és a férfiak egyenlőségének elérésére, pozitív hatással jár. Ezt eredményezte az a francia törvény, amelyet 2000. június 6-án hoztak létre, amely a regionális, a helyhatósági választások során, ahol a 3500 lakos fölötti közösségekről van szó, a férfiak és a nők egyenlőségét előír előírta. Ez egy csendes forradalmat eredményezett helyi, szervez, helyi szinteken, ahol legközelebb áll a politika az állampolgárokhoz. Akkor is, hogyha az nők aránya a helyi önkormányzatokban csak 35 százalék, és elsősorban a férfiak vezetik a listákat, és a parlamenti választások során a, pártok azok nem annyira tartják tiszteletben a nemek közötti egyenlőséget, azért mégis pozitívak az eredmények. Nos, ezért kell ösztönözni még a továbbiakban is az embereket. Ezen kívül a nemzeti kormányoknak olyan eszközöket kell létrehozni, amely ösztönzi a nőket arra, hogy részt vegyenek a politikai életben. Ilyen szempontból bizonyos országokban, mint például Franciaországban figyelembe kell venni azt, hogy a politika elvesztette hiteleit. Épp ezért nagyon fontos, hogy az állampolgárok személyében, mind férfiakében, mind nőiben visszaadják a régi nimbuszát a politikának. Végül pedig két gondolatot, amelyek a nőkhöz szólnak vannak. A politikai világban, mint minden más világban is, a nőnek biztos, bizonyítania kell hozzáértését. Őt a, ő arra ítéltetik, itt idézőjelben, hogy kitartással és kiválósággal végezze a munkáját és ugyanakkor meg kell, hogy őrizze női és maga is jelentkezzen a munkákra, ne pedig azt várja, hogy jöjjenek érte. Végül pedig a, egy olyan nő, amely jelentős politikai funkciót tölt be, ébernek kell, hogy legyen, azért, hogy ne essen abba a csapba, hogy alibi nővé váljon, amelyet ugye felkap a média, ideiglenesen csábíthat, de ne felejtsük el, hogy ilyenkor azért kiszolgáltatott marad. A nőknek a szolidaritása egymás között nagyon fontos. Ezt erre állandóan emlékeztetni kell. Én ezt intenzív módon éltem meg a az Európai Parlamentben, és pedig amikor megválasztottak elnök, az Európai Parlament elnökévé. Ez a szolidaritás, mint ahogy Bozek elnök úr is mondta, lehetővé teszi a politikában résztvevő nőknek, hogy eh, minden nőnek a helyzetét előmozdítsa a szakmai téren. Végül is pedig eh, bátorítóan szeretnék eh, hozzászólni önökhöz, a Franciaországban 1974-ben 70%-a a franciáknak nem akart, hogy nő legyen, a, nem akart, hogy nő legyen a francia köztársaság elnöke. Most már 90%-a elfogadná a lakosoknak azt, anélkül, hogy ez bármilyen problémát okozzon. Ez például Németországban, Finland, Finnországban, Litvániában és Írországban is ez a elfogadott. 2012-ben meglátjuk majd Franciaországban. Ez a gondolkodásmódban való változás nagyon jelentős, és reményre ad okot. Tehát itt ezért ezt erősítenünk kell, segítenünk kell. És nem kétlem, hogy az Európai Parlament és a Nőjogi Bizottság továbbra is ennek az ügy, ezt az ügyet fogja szolgálni. Kiváló száz éves születésnapot kívánok minden nőnek, mi itt, mind az egész világon, hogy továbbra is meggyőződéssel, tehetséggel és bátorsággal folytassák ezt az ügyet. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Robinson asszonynak és Fontan asszonynak a hozzászólásokat. Úgy gondolom, hogy nagyon jó áttekintést nyerhettünk részben a, arról, hogy a női, nők jogai hogyan fejlődtek, illetve az előttünk álló kihívásokról is. Mindenek előtt fontosnak tartom, hogy Robinson asszony által föltett kérdésre válaszoljunk, hogy Európa kész van-e arra, hogy tíz éven belül biztosítsa, hogy a politikai téren és más téren is készek vagyunk-e arra, hogy megteremtsük az egyenlőség feltételeit. Erről fogunk ma beszélni. Meg szeretném nevezni azt is, hogy Fontan asszony kiemelte a nők iránti szolidaritás, illetve a nők szolidaritásának szerepét, hogy a nők fontosnak tartják, hogy támogassák egymást. Ez nagyon fontos tény, és fontos az, hogy a nők pozíciókat is vállaljanak, és hogy támogatást is élvezzenek ennek megvalósításában, tehát, hogy ne csak alibi szinten vegyenek részt a különböző politikai fórumokon. Nagyon köszönöm a fontos bevezető beszédeket, nagyon köszönjük az önök résztvételét. Most pedig eljött az ideje a vita megkezdésének és emlékeztetni szeretnék arra, hogy korlátoznunk kell a beszédidőket három percben, mert azt szeretnénk, hogy sokan szólalhassanak fel, és oszthassák meg tapasztalataikat. A szólásra jelentkezők listáján Éda Figurédo asszony, az Európai Parlament tagja, az első, megadom a szót. Signora Presidente, eh, queria eh, saudar todas as mulheres. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkit üdvözlök, aki jelen van itt a teremben, valamint eh, az összes nőt, az EU-n kívül is, akik diszkriminációtól szenvednek különböző területeken, és szabadságért küzdenek, hiszen ez sok országban még így van. Sok nő harcol háborúban is a békéért. Tehát különös, különleges üdvözletet küldök azoknak a nőknek, akik még szenvednek, küzdenek, és akik még távol állnak attól, hogy hozzánk hasonló lehetőségeket élvezzenek, és nem tudják még megvalósítani magukat emberként saját életükben. És még nagyon-nagyon sok dolgot kell legyőzniük ennek érdekében. A Nemzetközi Nőnap nagyon nagy esemény, a világ sok részén nagyon nagy előrelépések történtek, és vendégeink is elmondták már, hogy a politikai életben még mindig az a helyzet, hogy például ami az EP-ben 35% a nők aránya, de a nemzeti parlamentek ettől sokszor messze lemaradnak, és ezzel kapcsolatban a helyi kormányoké a fő szerep, a nők, hiszen ott a nők közel vannak a helyi vezetőséghez, és Kérdés, hogy miért nem tudnak érvényesülni. Ezt kell megvizsgálnunk, és bátorítanunk kell a nők részvételét a helyi döntéshozó testületekben, a régiókban, a politikai szintéren, kinek-kinek a saját hazájában. Néhány visszalépésre szeretném még felhívni a figyelmet, amit mostanában megéltünk egyre nagyobb következményekkel jár a gazdasági és szociális válság is a nők életére. Látjuk, hogy a szegénység egyre terjed, és a nők egyre nehezebben férnek hozzá a munkahelyekhez, hiszen a közszférában is sok az elbocsátás, az idősek és a gyerekek támogatása csökken, stb. stb. Valószínűleg ez ahhoz fog vezetni, hogy a nők részvétel a politikai életben is vissza fog esni. Ezért szeretném ezt kiemelni, hogy követelményeket fogalmazzunk meg a férfiak és a nők politikai felelősségével kapcsolatban, hogy szükség van egyenlőségre, szolidaritásra, de politikai változásra is annak érdekében, hogy néhány év múlva az utódaink is elmondhassák, hogy mi is pozitív befolyással voltunk az ügyek alakulására. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk a görög parlament képviselője, Maria Kolja Szarua. Megadom a szót. Üdvözlök mindenkit! Én is szeretnék hangot adni azok, aggályoknak, amelyekről eddig is hallottunk. Több alkalommal részt vettem hasonló üléseken az Európai Parlamentben, és az a megtiszteltetés ér, hogy most, a mai napon saját országomat képviselhetem más kollégákkal közösen. Kedves barátaim, ami az én országomat illeti, a nők küzdelme a politikai életben betöltött egyenlő szerepvállalása érdekében számos jogszabályban került elismerésre. És mindez erőteljes intézményi keretet jelent, egy komoly pillért, ahhoz, hogy a hatalomban megvalósulhasson az esélyegyenlőség. Itt a női részvétel meghatározott kvótáira kell gondolnunk a legkülönbözőbb területeken. Szeretnék emlékeztetni egy 2000-ben elfogadott törvényre, ami egyenlő egyensúlyt hivatott biztosítani az állami szektorban, a döntéshozatalban nők és férfiak között, illetve a helyi önkormányzatok szintjén is. 2008-ban született egy másik törvény, ami szerint a pártok jelölő listáján a nők aránya legalább egy harmadot érjen el. Az ilyen és hasonló jogszabályok, amelyeket most nem tudok mind felsorolni, eredményezték azt, hogy a központi politikai döntéshozatalban jelenleg a helyzet olyan, hogy a görög parlamentben a 300-ból mindössze 52 nő képviselteti magát és ez 7,3%-ot jelent, ami a korábbi évekhez összehasonlítva az eddigi legmagasabb százalékos arány. A, ez az arány 2007-ben 16%-ot, 2004-ben 13%, százalék, 2002-ben 10%, százalék és ez a tendencia figyelhető meg. 22 nő közül, illetve az összesen 22 görög képviselő közül mindössze 7 nő van a 2009-es EP választásokat követően. A 2010 novemberben megtartott helyhatósági választások eredményeként összesen 32 nőt választottak be helyi önkormányzatokba. Az összesen 1300, 1033 helyhez képest, ami alig 3 százalék. 2010 ben tehát a legutóbbi választások után az előző számok 2006-osak voltak, összesen 9 nőt választottak meg 325 polgármesteri posztra. Tehát nem volt például a regionális szintű helyhatóságokban olyan eredmény, aminek keretében nőket választottak volna meg. A nő képviselete tehát ezen a szinten 9,3 százalék. Ez egy nagyon súlyos kérdés, ami a szociális dimenziókat illeti. Éppen ezért további erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy megcélozhassuk a nők fokozottabb szerepvállalását a politikai életben Görögországban. Mindennek természetesen össze kell kapcsolódnia a helyi környezet, a helyi feltételek és körülmények javításával. Minden görög választó Nak, tehát támogatnia kell a nőket is helyi, regionális szinten is. Nem szabad alulbecsülni azonban az eddig megtörtént változásokat. A nők esélyegyenlősége ezen a nagyon fontos területen sokkal inkább formális, mint lényegi. És annak ellenére, hogy a nők részvétele a társadalmi életben, például az oktatásban igen jelentős mértékben megváltozott, még mindig vannak konzervatív előítéletek, illetve a nők maguk is passzívak, ami saját részvételüket illeti a politikai életben. És mindez akadályozta, hogy az esélyegyenlőség területén előre tudjunk lépni a nemzeti parlament szintjén. Többen említették már a gazdasági válságot Görögországban is ez igen súlyos hatással volt, és leginkább a nőket érintette, hiszen nálunk például a legtöbb munkanélküli nő, mégpedig képzett és fiatal nőkről beszélünk. és megfelelő szociális modellre van szükség annak érdekében, hogy a két nem egyenlő eséllyel képviseltethesse magát a korszerű társadalmi életben. Nagyon szépen köszönöm a következő hozzászóló, Mrs. Morán Satyé, aki az Európai Parlamentben képviselő, továbbá a Nőgyi Bizottság és Egyenjogúság képviselője, tagja. Megadom a szót. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, Alás elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezeket az apokat. Köszönjük az elnökünknek, és a volt elnököknek, akik itt szerepülnek fenn a tribunon, és köszönjük, hogy a női harcot vezették. Első megjegyzésem, elnök asszony, azzal kapcsolatos, hogy hangsúlyozni szeretném, hogy ez a harc egy kollektív harc, tehát a társadalomnak, az, a mi ideinknek, időnknek a harca. Ez nem a baloldal vagy a jobb oldalnak a harca, nem a férfiak harca vagy a nőké, hanem egy olyan harc, amelyet mindannyiunk együtt kell, ha megharcolni. Milyen társadalom tudja energiájának 50 et félretenni, az intelligenciájának 50%-át. Pedig ma ilyen világban élünk. Ez az első megjegyzésem, és ez az első kérdés, amelyet mindannyian, amelyel mindannyian foglalkoznunk kell, mert ez mindannyiunkat érintő kérdés. Nézzük meg, hogy az államok, a nők, mennyi erőfeszítést tették, hogy kép, tettek azért, hogy képezzék a nőket és a férfiakat, a fiúkat és a lányokat. És néhány év karrier után a, ez a szakadék e, még mindig megvan, és azt a pénzt, amit ebbe a képzésbe fektettünk, elpazaroltunk. Tehát ezért mozgosítanunk kell mindenkit. És a kollégáim előtt szólok, a nőjogi eh, és az Egyenlőségi Bizottság szakbizottság előtt mindannyian kell harcolnunk, mindannyian ebben a bizottságban együtt harcolunk ugyanolyan irányban. Ahogy elnök úr, elnök asszony is mondta, szeretnénk, hogy ez a bizottság nem egy semleges, egy, olyan mellékes bizottság legyen, hanem mindenki tisztelje ezt a bizottságát, és talán egy nap, talán nem is lesz már szükség erre a bizottságra. Másik megjegyzésem azzal kapcsolatos, hogy szerettem volna, hogy a nők a hozzáértésükön keresztül egyelő helyet foglalhassanak a társadalomban a férfiakhoz. Erről álmodtam. És volt egy idő, amikor nem is hittem a kvóta rendszerben, kvóta politikában, mert azt mondtam, hogy azért ez megalázó, hogyha egy nőnek kvótákra van szükség, hogy elérhesse, a, az őt megillető helyet. Ma másként gondolom, és épp ezért értékeltem, amit Bizek elnök úr mondott. Az pedig, hogy Európának a tagállamokat be kell vonni ebbe a harcba azért, ahogy Eleni kolléga is mondta, a nők előreléphessenek a társadalomban, ahol meg kell találniuk az őket megillető egyenlő helyet a férfiakkal. Nikol Fenten megfogalmazta az ágályokat, hogy a politikai pártok inkább szankciókat fizetnek, mint hogy a nőknek átadják a helyet, mert félnek a nők hozzáértéséhez, az elkötelezettségéhez, a, a munkájuktól és a munkájuktól. Tehát ezért mindannyian nyugodtan, hatékonyan kell, hogy segítsünk, eh, ugyanis nagyon jól tudjunk, tudjuk, hogy a jövőnk mind a férfiaké, mind a nőké Európában attól függ, hogy mi ezt a eh, munkát hogyan látjuk el. Amikor beszélünk a területi reformokról, eh, akkor figyelmeztetni kell arra, hogy nem veszik figyelembe a nők helyét ebben a harcban. Harmadik megjegyzésem, néhány nappal ezelőtt egy felmérés eredménye azt mutatta, hogy a férfiak mindenütt azt gondolják, hogy a válság idején, és ezt 20%-uk gondolta, hogy amikor munka, munkát adnak az embereknek, akkor elsősorban a férfiaknak kell adni. Nos, az ilyen felmérések azt mutatják, hogy még mindig nagyon sok tennivalónk maradt. Azért, hogy nem csak a politikában, hanem a munka világában is biztosítsuk a nőknek a helyet. Ma délelőtt a nők helyéről beszélünk a politikai életben, ugyanakkor ne felejtsék el, ne felejtsük el, hogy ez csak a, a jéghegy csúcsa, hiszen a nőket a munkaerő világába, a munkavilágába is be kell vonni, mert egyelőre hátrányos helyzetet élveznek a vállalatokban és a társadalomban. Végül pedig még egy dolgot szeretnék menni. Még mennyi időre van szükség? Mielőtt látjuk valóban, hogy a nők milyen, mennyivel kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Normálisnak tartják önök az itt lévő férfiak és nők, hogy a társadalmunkban öt év szükséges egy nőnek, hogy elérje azt a fizetést, amit egy férfi négy év alatt ér el. Tehát szégyelleném, hogyha a gyermekeimnek és az unokáimnak egy olyan társadalmit hagynak hátra, ahol ezt megengedik. Azt hiszem, hogy fontos munka vár még ránk, elnök asszony, ezért azt szeretném javasolni, hogy a különböző államokban végzett munka után egy olyan záradékon dolgozunk, amely a legkedvezőbb helyzetben lévő európai nőről szól. Nagyon szépen köszönöm. Simenez Beszril asszonyé a szó. Megadom a szót. La presidenta, eh, como mujer y como diputado, miembro de la Comisión de Libertades. Köszönöm, elnök asszony nőként és képviselőként is eh, szólok, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen hírességekkel tölthetem ezt a napot, és dolgozhatunk azon a kér, azokon a fontos kérdéseken. Vissza kell gondolnunk arra, amire emlékeztetek is, hogy amikor New Yorkban a nők kimentek az utcákra, hogy jobb munkahelyeket harcoljanak ki, és mindenek előtt a magasabb béreket és választójogot. Ez természetesen már történelem, de még száz évvel később ma is nagy problémáink vannak. Nagyon sok nőt fizetnek meg rosszabbul, mint a férfiakat ugyanazért a munkáért. Nagyon nehéz a családot és a munkát összeegyeztetni, ezen még sokat kell dolgoznunk a választójog már megvan, de hallottuk, hogy a politikai életben résztvevő nők aránya még mindig nagyon alacsony, és még nagyon hosszú köves út áll előttünk. Ezeknek a kihívásoknak kell megfelelnünk. Nem szeretnénk ajándékba kapni semmit, természetesen, de nem is engedhetjük meg, hogy ugyanazért a elvégzett jó munkáért ne kapjuk meg ugyanazt a bért. A félelem vagy a nők figyelmen kívül hagyása, ez nem lehet akadály a további részvételünk előtt. Természetesen hoztunk áldozatokat is a családi élet és a munka összeegyeztetésére, de boldogok is lehetünk, mert világszerte nagyon sok olyan nő van, akit alacsonyabb rendűnek tartanak, és semmilyen joguk nincsen. Kihasználnám a lehetőséget arra, hogy megemlítsem, hogy az iszlám országokban mekkora nagy a nők diszkriminációja, és ez húsba vágó valóság, és szólni szeretnék az ellen, amit az arab országokban megélnek a nők. Nem állhatunk tétlenül ezelőtt. Hogyha megnézzük, hogy Afganisztánban vagy más országokban mit élnek meg a nők, milyen szörnyűségeket, most új kort érünk meg, és a nőknek nagyon nagy a szerepe ebben, és minek előtt nekünk, európaiaknak fontos kiállnunk amellett, hogy a nők világszerte megkapják az őket illető jogokat. Nagyon fontos feladatunk van a médiákban is védenünk kell a nőket, akik Európában élnek, és akiket a saját családjukban valási, kulturális okokból diszkriminálnak, megaláznak, stb. Ezeket a dolgokat, ezeknek a dolgoknak természetesen negatív hatásuk van, és fel kell lépnünk annak érdekében, hogy ezek a nők megkapják az őket illető jogokat. Nagyon sok az otthoni erőszak, erre is emlékeztetnék, mert az otthon elkövetett erőszak áldozatai mindenek előtt a nők, és fontos, hogy az európai védelmi, tehát hogy biztosítsuk számukra a védelmet. A női jogainak védelme tulajdonképpen azt jelenti, hogy az emberi jogokat is védjük, és számomra ez nagyon nagy prioritást élvez, hogy ugyanolyan értékekkel érjessék meg a férfiakat és a nőket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a szót következő hozzászólónknak. Sedinta, doresc să le mulțumesc uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a két előadónak a vitaindító üzeneteikért, és elsősorban szeretnék minden nőnek, lánynak sok sikert kívánni, és szerencsét a századik évforduló alkalmából. Száz éve történtek komoly erőfeszítések, küzdelmekre került sor, de előre lépés is történt. Mindannyian részt vettünk ebben a küzdelemben, részesei voltunk az eredményeknek, illetve elszenvedtük annak hiányát is, nők, férfiak egyaránt. A nemek közötti esélyegyenlőség nem pusztán a szociális igazságosság kérdése. Ez sokkal inkább egy eszköze a hatékonyságnak és az, a fejlődésnek. Ez is nagyrészt elősegíti az egységes Európa megteremtését, ami igazságos és méltányos minden polgárral szemben. Szeretnék visszautalni azokra a kollégákra, akik szót ejtettek a gazdasági és pénzügyi válság negatív hatásairól a nőkre nézve a szegénység egyre inkább a nőket sújtó problémává kezd válni. A diszkrimináció a munkaerőpiacon egyre mélyül, a társadalomban, a társadalmakban a diszkrimináció szintén mélyül, és hogyha azt akarjuk, hogy Európa valóban rá taposson a gázpedálra, az Európai Parlamentnek is ehhez egy nagyon erőteljes jelzést kell adnia. A Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően most már jogunk van nekünk is jogalkotást, jogszabályokat kezdeményezni. 27 tagállamban ezt megtehetjük, úgyhogy én javasolom, hogy szervezzünk kampányokat minden országban, hozzuk közelebb a nőket magunkhoz, Robinson asszony beszélt a szolidaritásról, és ez rendkívül fontos a nők és a férfiak kapcsolatában. Nagyon fontos, hogy minél több aláírást gyűjtsünk a kvóták tekintetében is. Robinson asszony, én nem hiszem, hogy mindenki teljes mértékben tisztában van azzal Európában, hogy mennyire fontos a nők részvétele a politikai életben. Annak ellenéreben elhang, elhangzott, hogy a francia férfiak 90%-a meg van győződve ennek fontosságáról. Szerintem ez még mindig nem elég. Mutassuk meg, hogy ezek a statisztikák valóban a valóságot tükrözik. Kezdjünk el aláírásokat gyűjteni, indítsunk polgári kezdeményezéseket a kvóták tekintetében, illetve a kvóták érvényesítése tekintetében. Ugyanis mi nők kellő képviselettel kell, hogy rendelkezünk a politikai téren. E, és ehhez nagyon fontos munkahelyeket kell teremteni. A nők társadalmi szerepének erősítésére. Köszönöm szépen. Gómez asszonyé a szó, európai parlamenti képviselő. Megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a résztvevőket, Robinson asszonyt, Fontan asszonyt. Sokan talán úgy gondolták, hogy Robinson asszony jelölt lehetett volna az EU elnöki posztjára. 2009-ben erre nem került sor, de remélem a jövőben még sor kerülhet rá. Szükségünk van arra, hogy látható pozíciókba nők kerüljenek, és döntéshozó pozíciókban a nők részvétele még a napirendet is megváltoztathatják egy olyan társadalomban, ahol a nőjogokat figyelembe veszik. A válság, amit most tapasztalunk az EU-ban, nagyon komoly bizonyos országokban, Görögországban és Portugáliában például, és itt ugye ez a nőket érinti legelőször, először ők veszik el a munkahelyüket, azokon a bérkülönbségeken kívül, amik már előtte is fennálltak. De ez egy lehetőséget is jelent számunkra arra vonatkozólag, hogy észrevegyük, milyen szerepet tölthetnek be a nők a különböző szociális, gazdasági területeken a társadalomban. Nem koncentráltunk csupán a politikai területekre, természetesen ezek az alapvető területek, de vannak más szervezetek is, gazdasági, politikai szerep vállalóknak is van politikai hatalma. Stratégiákra van szükségünk arra vonatkozólag, hogy a nőket hogyan lehetne bevonni ezekbe a szerepkörökbe, és ezáltal fontos kérdésekben tudnánk részt venni, és döntő szerepet játszani. A gazdasági válság idején ismerjük fel csak igazán, hogy mekkora nagy szükség van a nők részvételére a gazdasági életben is. Talán nem lett volna nem mentek volna ilyen rossz irányba a dolgok, hogyha több nő lett volna ott is a pozíciókban. Nem lett volna ilyen erkölcstelen a fejlődés. Fontos itt tehát az Európai Parlamentben is, hogy ugye van egy bizottságunk a egyen, esélyegyenlőség témában, és ezért fontos a mi munkánk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mit tettünk meg, és mit nem tettünk meg az esélyegyenlőség érdekében. Szükség van azonban arra is, hogy stratégiát dolgozzunk ki, arra vonatkozólag, hogy a nőket hogyan tudjuk bejuttatni kulcspozíciókba, ahol tehetnek valamit annak érdekében, hogy kritikájukat is kifejezzék. Szerintem egy olyan terület, amely tradicionálisan férfiaké, az ilyen területeken nagyon fontos, hogy több nő vegyen részt a döntéshozásokban. A gazdaságunk számára is fontos lenne ez. És itt különösen gondolok az európai biztonsági és védelmi politikára. Fontos szereplők, fontos a női szereplők részvétele a béke és a háború kérdéseiben is. Végül pedig ezt szeretném mondani, hogy új politikára van szükség az EU-ban És itt arra gondolok, hogy tanuljunk a múlt hiányosságaiból, ahogy Észak-Afrikában is láthattuk, az EU, hogyha szépen beszélünk a demokráciáról, az emberi jogokról, az egyenjogúságról, de mégis nagyon sok a hiányosság, és végül megdőlnek a diktatúrák. A nőknek oda kell állniuk a helyükre, és követelniük kell a demokráciát, a jogokat, az emberi jogokat, és láthatjuk, hogy az iszlám sem összeegyeztethetetlen a demokráciával, és a nőknek kulcs szerepet kell játszaniuk az EU munkájában, annak érdekében, hogy ezekben az országokban lehetővé váljon a demokrácia felépítése és az átállási folyamat, amire nem kerülhet sor reformok nélkül. A reformok pedig azt is érintik, hogy a nők részt vegyenek a munkában. Köszönöm szépen. Polászka Bobinská asszonyé a szó, az Európai Parlament képviselője koleżanki e, i kolegów. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy a felállított de a diagnózis helyes. Tudjuk, hogy a megkülönböztetés hol létezik. A kérdés most az, hogy mit tehetünk, hogy minél gyorsabban változtassunk ezen a helyen, helyzeten. A következőt javaslom. Ha a nők maguk nem harcolnak a törvény megváltoztatásáért, akkor nem érjük el, amit szeretnénk. Három évvel ezelőtt Lengyelországban felállítottunk egy női kongresszust, és a munkájuknak köszönhetően bevezethettük a kvótákat a következő választásokon. Először ellenállást mutattak ezzel szemben, de az egész országban elindítottuk a harcot, ugyanis a paritásért végzett, folytatott harc az nem csak a nők helyzetért, hanem a mentalitás, a gondolkodásmód megváltoztatásáért is harcol. Ez a vita teljesen megváltoztatta a társadalom gondolkodásmódját és a politikai vezetők gondolkodásmódját. 50%-os egyenlőséget, paritást szerettünk volna a választók jelöltjeinek a listáján, és most, amikor a parlamenti választások következnek ősszel, akkor ennek az új választói törvénynek megfelelően fogunk jelölteket állítani. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy hogyan találjuk meg azokat a nőket, akik nem tartanak attól, hogy vezető pozíciókat töltsenek be, hogy megfelelő önbizalommal rendelkeznek e, az ilyen munkára. Én szeretném önöket meghívni e, Lengyelországba szeptemberre, a nők kongresszusára. Nemzetközi konferencia lesz, ugyanis Lengyelország veszi át a soros elnökségét az Európai Uniónak, és új célokat szeretnénk megfogalmazni. Ugyanis egy spontán mozgalom vagyunk egyelőre, tehát nem egy szervezet, és ugyanakkor vannak céljaink, és részt szeretnénk venni a politikai vitában. Tudom, hogy az Európai Unió sokat tehet, ugyanis ez bizonyos törvényeket hozhat, jelentéseket, alapján javaslatokat tehet, de nagyon fontos lenne, hogy ilyen mozgalmakat is támogassanak. Köszönöm szépen. A UN Women képviselőjének, Dagmar Sumasírnak adom meg a szót. Thank you very much. Um, Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Négy megjegyzésem lenne. Először is gratulálni szeretnék az összes férfinak és nőnek a világban, akik elkötelezettséggel harcoltak a nemek közötti egyenlőségért. És köszönöm ennek a bizottságnak is, hogy megszervezte ezt az eseményt. A nők jogainak a figyelemen kívül halása, hagyása azt jelenti, hogy a lakosság felétnek a lehetőségeit figyelmen kívül hagyják. Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket megnyishassuk, minden területen biztosítani kell azt, hogy bevonjuk a nőket. Az egész világon túl kevés nő vesz részt a döntéshozatalban, akármilyen területről van szó, például amikor az éghajlatváltozással kapcsolatos megállapodás megállapodásokat kötünk meg. Az egyik legfontosabb terület azt jelenti, hogy a nők hangját erősítsük a politikában. Ez azt jelenti, hogy a különböző ágazatokban a nők részvételét erősíteni kell, és bebizonyítani a társadalomnak, hogy a nők milyen szerepet tudnak játszani. Épp ezért az Európai Parlamenttel szorosabban szeretnénk együttműködni, például olyan területeken, mint a nők elleni erőszaknak a, a megszüntetése. Itt férfiakra is, nőkre is szükség van. Épp ezért Michel Bachelet-nek a látogatása is nagyon fontos. Szeretnék utalni egy websájtra, a nemzetközi tudáshálózat a nőkről és a, a nőkről a politikában. Ez egy olyan platform, ahol mindenki amelyhez mindenki hozzáférhet, diákoktól politikusokon át, és a különböző nézeteket megismerhetik a nők munkájáról a politikai életben. Az utolsó megjegyzésem a észak-afrikai helyzettel kapcsolatos. Amikor a nőknek hatalmat akarunk adni, mind politikai, mind szociális társadalmi reform területen, akkor a az új vezetőkkel való kapcsolat és az ők megerősítése és az arab nőkkel való kapcsolatok nagyon fontos szerepet fognak játszani. Köszönöm szépen. Megadom a szót a European Women's Lobby képviselőjének, Cecil Krebovának. Merci beaucoup de me donner la parole. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, elnök asszony az nők már évek óta kampányt folytatnak a női jogokért és a paritásért. Sokat beszéltünk a kvótákról ma délelőtt, a kérdésem pedig a következő. Lehetséges-e az Európai Parlament gebelén belül kötelező szabályokat bevonni, bevezetni a paritás szempontjából mind itt, mind a nemzeti szinten? Beszéltünk a szolidaritásról, a közös har harcról a nők és a férfiak koalíciója, amely a paritásért harcolt, talán elérhetné az elkövetkező európai választásokon, hogy ennek a kihívásnak megfeleljünk. Lehetséges ez a politikai pártokon keresztül, a női szervezeteken és a civil társadalmon keresztül, hogy a következő európai választásokon elérjük a nők és a férfiak közötti egyenlőséget, paritást. Nagyon szépen köszönöm. Most uh, szeretném megköszönni a meghívott vendégeinknek a résztvételt, és mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Nagyon érdekes volt, és most áttérünk ülésünk második részére, nagyon köszönöm a részvételt a meghívott vendégeknek és a hozzászólásokat. Ülésünk második része arról fog szólni, hogy tapasztalatot cserélünk, illetve a legjobb gyakorlatokat megosztjuk egymással a nők politikai részvételének megerősítésével kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm a nemzeti parlamenteknek, hogy leírták tapasztalataikat, és készek arra, hogy ezeket meg is osszák itt most. Nem volt lehetőségünk arra, hogy mindenki részt vessen itt a, az elnökségben, de el szeretném mondani, hogy a bevezetések után mindenkinek lehetősége van arra, hogy hozzászóljon és megoszthat tapasztalatait. Szeretettel üdvözlöm a következő hozzászólónkat, Néle Lénen asszonyt, aki a Belgaszenátus nők és férfiak közötti esélyegyenlőséggel foglalkozó tanácsadó bizottságának elnöke. Öné a szó. Thank you. Köszönöm szépen, hölgyeim, és a kevés férfi, aki itt van a teremben. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy a jövő Európai Uniójában a nők szerepvállalásáról beszéljünk. A kérdés az, hogy szükséges-e különbséget tenni a politikában a nők és férfiak között. Nem vagyunk-e mindannyian erős független nők Európában. Természetesen azok vagyunk, de a munkának még nem értünk a végére, éppen ezért ez a megbeszélés nagyon fontos abból a szempontból, hogy gazdagítsuk a tudásunkat a nőkkel kapcsolatosan politikában, illetve a társadalomban általában. A női politikusok száma ugyan növekedett az elmúlt években, de még számos kihívással küzdünk. Ugyanis eh, sokkal eh, kevésbé kapnak előléptetési lehetőséget magasabb pozíciókra. A nők a választói listán sem szerepelnek feltétlenül erőteljesen. A nemzetközi kutatás is rámt arra, hogy a nők és a férfiak megfelelő csapata sokkal jobb teljesítményt nyújthat. A skandináv országok példája is rámutatja, hogy a nők és a férfiak egyenlő képviselete a kormányzatban és a parlamentben jobb politikai döntést eredményez a társadalmi javára. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy az innováció és érvényesül, amikor minél színesebb a döntéshozók összetétele. Az Esélyegyenlőségi Bizottságon belül a Belgium, Belgiumban én elsősorban a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőséggel foglalkozom a vállalati struktúrákban. Ez hivatott ugyanis egy sokkal dinamikusabb, versenyképesebb helyzetet eredményezni. És ez nem csak egy szlogen, hanem a legutóbbi gender gap jelentés kimutatása is erre mutatott rá. Ez mindenféleképpen arra mutat rá, hogy mennyire fontos az esélyegyenlőség kérdésének kezelése minden egyes országban. A legtöbb európai tanulmány bebizonyítja, hogy ezen a területen változásokra van szükség, és itt nem feltétlenül arról van szó, hogy a nők csak rész munkaidőben dolgozhassanak. Senki nem választja szabadon, hogy ugyanazért a munkáért kevesebb fizetést kapjon. Tehát ezeket a dolgokat pusztán a kényszer szüli. Éppen ezért a belga Esélyegyenlőségi Bizottság elnökeként én azt kérem az európai tagállamoktól, hogy küzdjenek a nemek közötti esélyegyenlőségért, és különösen a fizetések területén megnyilvánuló diszkrimináció felszámolásáért, megfelelő akciótervre van szükség mindennek megvalósításához. Éppen ezért kíváncsian várom, hogy önök ma délelőtt ebben a témában mit mondanak majd, és várom az ezt követő vitát. Nagyon szépen köszönöm Lénen asszonynak. Következő hozzászólónk Alena Gajduskova a Cseh Köztársaság szenátusának alelnöke parancsoljon. Hezký den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Mě skutečně velkou... Hölgyeim és uraim, nagyon szép napot kívánok önöknek. Nagyon nagy öröm és tisztesség számomra, hogy részt vehetek ebben a vitában, amely során a nők száz éves küzdelmére emlékezünk, amelyben az egyenjogúságért, esélyegyenlőségért küzdöttek. Gondolom, vagy nagyon nagyra értékelem, hogy kollégáim mellett ülhetek, Málen Ruprecht mellett, például, aki a, az Európa Tanács, illetve a Bundestag tagja, nagyon örülök, hogy itt lehetek kollégáim között, és hozzájárulhatok a vitához, hozzászólhatok, és tapasztalataimat megoszthatom önökkel, melyeket a cseh köztársaságban szereztem. Mi csenők büszkék vagyunk arra, hogy az első között kaptunk választójogot, 1920-ban vezették be a választó jogot, a nők választó jogát Csehországban, de sajnáljuk, hogy azóta nem sokat léptünk előre, nem léptünk előre a, a, olyan mértékben, ahogy szerettük volna Csehországban. 2010-ben került sor a parlamenti választásokra, ősszel szenátusi választásokra, valamint az önkormányzati választásokra. A választási eredmények ezen három választás során, és különösképpen a összetétel, megválasztottak összetétele ismét bebizonyította, hogy szükségesek a pozitív intézkedések ahhoz, hogy növelhessük a nők arányát a politikában, politikai életben vagy a pártoknak maguknak kellene ezt elérniük, vagy pedig törvényi úton kellene elérni. A mai politikai rendszer egyáltalán nem támogatja a nők szerepvállalását, és az mindenek előtt a választási listákat érinti, amelyeken ugyan szerepelnek nők, de a pártokat főleg férfiak irányítják, a nőket csak olyan helyeken, olyan pozíciókban találjuk meg, ahol csak kis esélyük van arra, hogy valóban megválasszák őket. Tehát, hogyha a választó egy nőt szeretne ö, megválasztani, akkor a preferencia szavazat marad mint lehetőség. Az utóbbi választásoknál ezeket a preferencia szavazatokat nagyobb mértékben vették figyelembe, és ez hozzá is járult ahhoz, hogy a nők száma megemelkedett a parlamentben, 22 százalékos a nők aránya a parlamentben, és 18,5 százalék a szenátusban. Ez történelmi rekordnak számít. Az önkormányzati szinten kicsit más a helyzet. Itt ugyanis 26 százalék a nők aránya az önkormányzati képviseletekben, és elégedettek vagyunk azzal a tényel, hogy egyre több a női polgármester, különösen kisebb önkormányzatokban baloldali, illetve pártokból származnak sokan, de sok a független női polgármester is. Kis arányban javult tehát a női részvétel, nem hagyatkozhatunk csupán a természetes fejlődésre. A 30%-os küszöböt soha nem haladtuk meg, és ez komoly probléma, és ezt a problémát kezelnünk kell, hiszen enélkül soha nem használhatjuk ki az ország teljes intellektuális potenciáját, lehetőségét. Eddig nem kezelték ezt a problémát megfelelőképpen. A jobboldali koalíció párt kormánykoalíció csak rontott a helyzeten. Tény, hogy a jelenlegi kabinetben egyetlen nő sem található, és nagyon kevés nő a, a nő a miniszterek, miniszter helyettesek között is. Viszonylag sok nő található a parlament két kamarájában, de ez fontos, fontos emiatt, hogy a civil társadalom is nyomást gyakorolt a politikai életre, hogy több női résztvevő legyen, és ez nagyon jó példa véleményem szerint, hogyha azt szeretnénk elérni, hogy több legyen a nő döntéshozói helyzet, döntésekben, döntéshozói pozíciókban, akkor intézkedésekre van szükség, mert intézkedések nélkül csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem tudunk előre haladni. Ezen kívül szeretném még elmondani, hogy az EU és a nemzetközi politikai kultúra nagyon nagy szerepet játszik ilyen intézkedések gyakorlatba ültetésében. Ezért szeretnék nagy köszönetet mondani az Európai Parlament elnökének, Buzek úrnak, valamint mindenkinek, aki tisztában van azzal, hogy egy család sem teljes, hogyha valaki hiányzik, a férfi vagy a nő. Ugyanúgy nem lehet teljes a társadalom sem, nem működhet jól a társadalom sem, hogyha a nők nem kapnak megfelelő részt a politikai döntéshozatalokban. Pozitív klímára van szükségünk, olyan társadalomra, ahol a nők részt vehetnek a döntéshozatali eljárásokban, ahol képviseltethetik magukat, és ennek a megteremtéséhez járul hozzá mai konferenciánk is. Célunk az esélyegyenlőség megteremtése férfiak és nők számára. azt szeretnénk, hogy a, teljes, a társadalom teljes potenciáját ki tudjuk használni. Ezért szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, a Nőgyi Bizottságnak, a tanácsnak, az elnökségnek, és el szeretném mondani, hogy nagyon fontos ezeket a pozitív tapasztalatokat átvinni a cseh köztársaság életébe is. Köszönöm szépen. Málena Ruprecht a Bundestag családügyekkel, valamint idős állampolgárokkal és nőkkel és fiatalokkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó bizottságának tagja. Megadom a szót. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm, hogy a FAM szakbizottságtól meghívást kaptam a Nemzetközi Nőnap századik évfordulóján. A Nemzetközi Nőnapot megelőzően viták zajlanak Németországban a nők és a férfiak szerepét érintően. Elsősorban a munkahelyi viszonyokra vonatkoznak ugyanazon munkáért ugyanazon bér, és ez elsősorban az alacsony bérezésű szektorokban. A felügyelőbizottságokban, illetve az igazgató tanácsokban, a vállalatokban a nők, női kvóta is vitatárgyát képezte a parlamentbe. 2011. januárban született meg a kormány részéről az esélyegyenlőség nők és férfiak között címmel egy jelentés. Ebben a jelentésben szerepelt az oktatásban, illetve a munka világában a nők szerepvállalása. Jellemző, hogy a jelentés alig kapott a közvéleményben hangot. A mai témánk a nők politikai életben történő szerepvállalása a német köztársaságban komoly vita tárgyát képezte az elmúlt években a e, pártok e, a különböző fórumokon, pártokban e, való női kvóták kérdéséről vitatkoztak. Meg kell említenünk, hogy nálunk kancellár nő áll a kormány élén első alkalommal a német köztársaság történetében, de egy fecske még nem csinál nyarat. 14 miniszter közül 5 nő tehát ez e, majdnem egy harmad. Két tartományban nő a tartományi elnök. Tehát ez rossz arány, de helyi önkormányzati szinten még rosszabb a képviseleti arány. Hogy néz ki a pártokban a képviselet? A hat parlamenti párt közül háromban van kvóta szabályozás és a parlamentben ők rendelkeznek legnagyobb számban női képviselőkkel. A szociáldemokraták 40-40-20-as a kvóta, tehát a 40-40 százalék a két nemé, és a 20 százalék pedig az eredménytől függően töltődik fel. A zöldeknél 50 százalékos a kvóta és a baloldali párt is. A CDU 25, a CSU tehát a CDU-ban 25 százalék, a CSU-ban pedig még folyik a vita a kvótáról. A liberálisok nem rendelkeznek kvótával, és látható, hogy ebben a frakcióban a 31 képviselő közül 23 nő. 1990. január óta Németországban a nők passzív és aktív választói joggal rendelkeznek. A nők és az férfiak közötti esélyegyenlőségről az alkotmány 3-as cikke rendelkezik, kimondva, hogy a tényleges esélyegyenlőséget és egyenlő feltételeket kell biztosítani. Hogyan néz ki a kép a civil társadalomban az esélyegyenlőség terén? A női csoportok, illetve az esélyegyenlőségi téma általában komoly deficitet mutat. Ezt senki nem vitatja, de hogy mennyire van szükség intézkedésekre ezek feloldására, e tekintetben már eltérnek a vélemények. Igen, heves viták folynak. Fiatalabb nők és férfiak körében ezeket a kvótákat általában elvetik, ugyanis itt elsősorban azzal érvelnek, hogy a kompetencia és a teljesítmény fogja ezt majd felváltani vagy helyettesíteni. Nálunk Németországban a fiatal lányok általában jobb eredményt érnek el az érettségi vizsgán, nagyobb arányban kapnak egyetemi képzést. Ez nem egy, feltétlenül van így azonban. Az inkompetenciáról nem lehet beszélni, tehát hogy a nők nem lenni, kevésbé kompetensek, mint a férfiak. Nem mondható el, hogy a különböző vezetői pozíciókban kevésbé kompetens nők ülnek, mint férfiak. Mi akadályozza az esélyegyenlőségét, illetve ennek érvényesítését? Európa szerte azt hiszem, hogy általános. A példaképpel kapcsolatos, hogyan jelennek meg a nők, illetve a férfiak a társadalomban. És ebből az akad, hogy gazdaságilag a nők nem függetlenek, vagy nincsenek ugyanolyan biztos helyzetben, annak ellenére, hogy ugyanolyan képzést kaptak. és itt figyelembe kell venni az úgynevezett jövedelemszerző tevékenységet a gondozói tevékenységhez képest. Számos kollégámmal foglalkozunk azzal, hogy mit tehetnek a nők a gyermekekkel, hogyha mandátumhoz jutnak. Akkor ki fog a gyermekekről gondoskodni? Természetesen a férfi képviselőtársak, akiknek szintén családjaik, vagy családjuk van, fel sem merül a kérdés az ő esetükben, hogy a gyermekekkel mi lesz, vagy ki gondoskodik majd róluk. Tehát az egyértelműen a nők hátrányára van, és ez a hátrány azt eredményezi, hogy a gyermektelen nők sokkal inkább előre tudnak, vagy könnyebben előre tudnak jutni. Ez nagyrészt összefügg azzal, hogy milyen gyermekvállalási korban, vagy a gyermekvállalás szempontjából milyen korban vannak a nők. További akadály, hogy a politikát strukturálisan és létszámszerűen is elsősorban a férfiak dominálják. Az úgynevezett back office-ban a nők tevékenykednek otthon is, gondolva a háztartás vezetésére, és ez biztosítja a család élet működését. Ha viszont mandátumhoz jut, beválasztják a parlamentbe, akkor ezeket a feladatokat nem tudja ellátni. Ez egy komoly kihívást jelent a család ügyekért felelős miniszter asszony számára is, aki egyébként egy fiatal asszony, és most várja az első babáját. Ez az első eset egyébként, amikor egy kormánytag babát vár. Az apa esetében fel sem merül a kérdés, hogy majd ki fog gondoskodni a gyerekről, illetve hogy fogja ezt összeegyeztetni a munkájával. És az ebből fakadó struktúrák eredményeként a nők előbb-utóbb felhagynak a politikával. És ha már, akkor inkább a helyi politikában vállalnak szerepet, mert egyébként nem tudják összeegyeztetni a karrierjüket a családi élettel, amikor este vacsorát kell főzniük, a gyermeket le kell fektetni, miközben az ülés éppen akkor zajlik a helyi önkormányzatban, a kettő kevéssé összeegyezhető. Tehát ezért sok nő abba hagyja politikai pályafutását. A nők nagyon gyakran kiszorulnak, és ezt a felmérések is egyértelműen mutatják, ugyanis gyakorlatilag ez eltántorítja őket a szerepvállalástól. Mit kellene megválasztani? A választási rendszert kell minél előbb megvizsgálni, annak érdekében, hogy a női diszkrimi- nőkkel szembeni diszkriminációt el lehessen kerülni. Megfelelő kereteket kell teremteni ahhoz, hogy a nők és a férfiak a családról való gondoskodást és a hivatásos munka kötelezettségeiket egyenlő mértékben lássák el. És a kompetencia, a hozzáértés legyen a meghatározó az előre lépések esetében. Hogy ne a üvegtető alá kelljen be szorítani őket. Az esélyegyenlőség, az egyenlő feltételek biztosítása szerintem mindenféleképpen alkotmányosan biztosított, a német alkotmány sem ír elő semmilyen ponton, illetve nem sugal diszkriminációt. A kérdés azonban az, hogy a így törvényekbe foglalt esélyegyenlőséget hogyan tudjuk érvényesíteni, hogyan tudunk valóban a partnerség alapján együttműködni, és hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy az esélyegyenlőség női téma legyen, és ne egy nők és férfiak közötti kérdés. És a remélem, hogy nem kell a kínai falat kétszer megjárni ahhoz, hogy eredményeket érjünk el annak érdekében, hogy megfelelően részt tudjunk vállalni a hatalomban. Köszönöm szépen! Megköszönöm a Nemzeti Parlamentek képviselőinek hozzászólásaikat, és most megadom a szót Szirpa Pitikainennek, aki az Európai Parlament Nők és Esélyegyenlőségi Bizottságának tagja, valamint a Nők a politikában című jelentés előadója. Öné a szó. Köszönöm szépen ezeket a kedves bevezető szavakat. Szeretném megköszönni kollégáimnak is az értékes hozzászólásokat és a különböző ötleteket. Röviden szólva, azt hiszem, hogy a nőknek a politikában való kérdése, az egyenlőség kérdése, az egyenlőséget illetően hogyan lehet a forrásokat és a hatalmat megfelelő egyenlő módon elérni, épp úgy, ahogy a társadalomban más területen. Mindig azt mondom, hogy amikor valaki a női kvótákat nem támogatja, akkor talán nem kellene biztosítani a középkorú fehér férfiaknak sem a kvótákat. A nők politikai életben való részvétele minőség kérdését veszi, veti fel. Azt hiszem, hogy a diverzitás, a sokféleség az már eleve minőséget jelent. Aztán van egy nagyon fontos háromszög a politikában. Demokrácia, a befogadó demokrácia, jólét, és ö, oktatás. Hogyha a háromszögnek bármelyik sarka nem, nincs meg, akkor a társadalom sem sikerülhet. Ahogy Robinson asszony is említette, azon társadalmak, ahol több nő vesz részt a politikában, az akkor mind az oktatás, mind a befogadó demokrácia, stb. területén is elérik a részvételt. Tehát azt hiszem, hogy ez minden társadalomnak és minden demokráciának érdeke, hogy a nők részt vegyenek az életben. Nos, milyen kihívások vannak? Először is a számok nagyon sokféleik a nők száma a különböző nemzeti parlamentekben, és még nagyobb az eltörés a kormány tagjai számát illetően mármint a kormányokban résztvevő nők számát illetően. Ez pedig azt jelenti, hogy az európai döntéshozatalban is egyenlőtlenségeket e, láthatunk. Tehát például, hogy a bizottságokban hány nő vesz részt, vagy vezeti. Aztán a szegregáció kérdése. Több nő van a társadalmi és az oktatási ágazatokban. Hogyha horizontálisan vizsgáljuk meg, hogy hány pénzügyminiszter van, például női pénzügyminiszter, még a haladó társadalmakban is megvizsgálhatjuk, hogy mennyi női miniszterelnök volt, és láthatjuk, hogy a számok drasztikusan tör, csökkennek. És láthatjuk, hogy az a fontos, hogy a nők a gazdasági döntéshozatalban részt vegyenek, mind magán, mind állami szinten. És a különböző objektív megállapotásoknál eléggé furcsa ö, értékeket látunk. Ugye beszélünk a gazdaságban beruházásról és költségekről. És valahogy, amikor a pénzt konkrét kérdésekre fordítjuk, például gépekre, akkor, akkor beruházásokról beszélünk, és amikor a nőkre használjuk, akkor a költségekről beszélnek. Hát tehát ez is egy női alapon, nemi alapon eldöntött kérdés. A más kihívások, amelyeket már említettek itt, az, hogy a nőknek kisebb, kevesebb a pénzügyi forrása, amikor kampányokat folytatnak. A médiában is a nők szemlélete más, mint a férfiaké. Aztán az önbizalom kérdése, vagy a kritikus tömeg kérdése, tehát hogy a nők maguk is hogyan értékelik magukat. Szükség van önkéntes fellépésekre és jogszabályokra is. Kezdjük az önkéntes fellépésekre. Szeretnék néhány gondolatot megvizsgálni önökkel. Tehát hogyan lehet létrehozni a kritikus tömeget? Tehát szükség van hálózatokra, mind a pártokon átvonuló, mind a különböző ágazatokon átvalagozó. Szükség van arra, hogy a civil szervezetek együttműködnek. Amikor a szakszervezetek vezetői, az üzleti és politikai élet vezetői, akik a nők összeülnek. Amikor politikai kérdésekről beszélnek, mindegy, hogy nemzeti vagy európai szinten, akkor az ilyen hálózatoknak a feladata, hogy segítsenek abban, hogy hallassák a hangjukat, és hangot adjanak azon érdekeknek, amelyek a nőket segítik. Szükség van együttműködésre, méghozzá jobb együttműködésre a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. És a nemzeti parlamenteket jobban segíteni kellene a választások alatt. Nem bizonyos jelölteket és pártokat támogatni, hanem a nőket segíteni azért, hogy ők biztosítsák a sokféleséget. Tehát segíteni a kampányban, és a figyelmet kell felkelteni a nők szerepére. És talán az európai Unióban is lehetnének különböző programok, különösen a parlamentben, arra, hogy a női újságírókat képezzük, hogy jobban bevonjuk az európai kérdések körébe, és az ilyen nemek közötti egyenlőségen alapuló politikákba. a jogalkotáson kívül szükség van olyan kérdések megtárgyalására is, hogy például amikor a szerződést újra tárgyalok, akkor a kvóták kérdését is irentjük. És szerintem a bizottságban is fele-fele arányban kellene lenni a férfiaknak és a, és a nőknek is. Aztán, ha a tagállamok például női és férfi jelöltet is javasolnának, akkor ezt az egyensúlyt könnyebben el lehetne érni. A magánágazatban, az üzleti életben, hogyha nem látunk jelentős előrelépést, akkor be kellene vezetni a kvótarendszert. Utolsó megjegyzésem pedig az alkotmányos jogokkal kapcsolatos, amely e, a nőknek egyenlő esélyeket biztosít. És jogalkotási területesen, területen e, meg kell vizsgálni, a, hogy a hálózatokon keresztül hogyan tudjuk ezeket az alkotmányos jogokat garantálni azért, hogy a nők a politikában jobban hozzáférjenek a különböző pozíciókhoz. Nem csak számokban, hanem minőségben is. Nagyon szépen köszönöm Péti Kájnán asszonynak a hozzászólását, valamint a nemzeti parlamentektől érkező képviselőknek, Belgiumból, Csehországból és Németországból érkező képviselőknek is köszönöm a hozzászólásokat. Megnyitom a vitát azok számára, akik szeretnének hozzászólni. A hozzászóló listán első Jannik Budán úr a francia szenátustól. Öné a szó. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. köszönöm először is, hogy ma végre egy férfi is szót kap. Nagyon örülök annak, ennek az alkalomnak, amelyet az Európai Parlament szervezett eh, eh, meg, tehát, hogy az Európai Unióban milyen politikai szerepe van a nőknek. Ugyanis a nemzeti tanulmányok, tapasztalatok alapján megvont eredmény eh, segíthet, hogy előrébb lépjünk egy olyan területen, amely a demokrácia szempontjából nagyon fontos. A nők sok országban a tagállamok lakosságának több mint felét, vagy több mint felét adja. És láthatjuk, hogy a politikai döntéshozatal területen a részvitelük sokkal gyengébb. Ezért el kell ismerni, hogy Franciaország, amelynek itt a szenátusát képviselem, nem példamutató ebben. Hiszen tíz év óta, ahogy Nicole Fontaine is hangsúlyozta, ezt látjuk. A gazdasági világfórum a, vizsgálta a nőknek a politikában vizsgált szerepét. E, és az interparlamentáris unióban ö, a Franciaország 63. helyet foglalja el. 23,5%-ban a szenátusban részt vesznek a nők, míg a nemzetgyűlésben csak 18,5 százalékban, De ez kevés igaz. Nos, Franciaországban a nőknek csak 1944-ben adták meg a szavazati jogot, tehát elég későn. Tíz év óta reformokat láthatunk, különösen a 2000-es Jospin kormány által bevezetett reformok eredményeken. 99-ben megváltoztatták a törvényeket, és a törvény most mind a férfiak, mind a nőknek a legális eh, hozzáférését biztosítja a választói eh, mandátumhoz. Ezt a parlament eh, aztán a 2000-ben elfogadta egy terve, törvényt, ahol a paritás, amelynek segítségével a paritást biztosítják Franciaországban. Ezt a törvényt, ez a törvény lehetővé tette az, hogy a paritás valóban valósággá váljon mind, némely közgyűlésben, de nem mindegyikben. A paritás a különböző választások során jobban érvényesült, ugyanis minden jelölt listát úgy kell fel állítani, hogy minden nemnek lesz egy-egy jelöltje. Ez van a regionális tanácsokban, ahol 45-48%-ban vesznek részt a nők, és 2007-es törvény alapján, amely a végrehajtó tanácsban az egyenlő összetételt kell, hogy biztosítsa. A 3500 lakosnál több hely, településeken. Ez pedig itt az Európai Parlamentben is érvényesül, hiszen 200, 2009 óta 44%-ban vesznek részt a rők. De ez csak olyan választásokon érvényesült, ahol több jelölt is van, ahol pedig kétfordulós, egyjelöltes választások vannak, ott csak 13,3%-a vesz a néknek részt a, a megyei tanácsokban, és csak 18,5%-a nőknek a nemzetgyűlésben. A különböző pártok nak a jelölt list állítása az nem eredményezett nagyobb női részvételt hiszen vannak olyan partok, amelyek egyáltalán nem jelöltetnek nőket, vagy vannak olyanok, ahol férfi jelölt van, és női helyettes de hát az esetek nagy részében nem választják meg a nőknek. Tehát Franciaországban a paritás, az egyenlőség még nem elért cél. A az utóbbi évek eredményei az csak bizonyos választásoknál valósulnak meg, tehát ezek az előrelépések még nagyon törékenyek. De majd ezt más kollégára hagyom, hogy megmagyarázza, hogy ez a visszalépés miért történt. A területi reform tavaly év végén elfogadott ugyanis egy újabb törvényt. Köszönöm szépen. Átadom szót közvetlenül Katrin Mordeszeveinek, aki szintén a francia szenátustól érkezett. Merci, madame la, la... Köszönöm szépen, elnök összöny, kedves kollégák. Láthatják, hogy a francia szenátus paritásos módon mutatkozik be önöknek, hiszen eh, mind eh, férfi, mind női alelnököt láthatnak itt. Ezért köszönjük Önöknek, hogy részt vehetünk. Kollégám már felvázolta, hogy a paritás hogyan érvényesült Franciaországban, és hogy milyen mechanizmusok tették ezt lehetővé. Nyilvánvalóan a, a különböző listás választásokon ez láthatják, hogy azt eredményezte, hogy mindegyik nemnek van egy jelöltje de e, a, ez a e, listás választásokon érvényesül csak, és de az egyelőltes e, többségi listákon nem érvényesül nem csak, hogy nem teljes, de még e, ezen kívül e, e, eléggé törékeny is. Tehát a parlament által elfogadott területi reform, amelyet tavaly év végén foglaltak el, ezzel a kérdéssel akar foglalkozni. Most nem akarom itt részletesen ismertetni ezt a reformot, csak arra emlékeztetnék, hogy a jelenlegi regionális tanácsok helyett eh, területi tanácsokat állít föl, amelyek eh, eh, mind a megyék, mind a régiók képviselőit magába foglalja. Itt a paritást úgy biztosítják, hogy a különböző tanácsoknak a szavazó listáját hogyan állítják fel. Ez lehetővé tette azt, hogy valóságos paritást érjünk el, de még megmaradt a kétfordulós, egyelőtös többségi lista is. Nyilvánvalóan ez megfelel a reform egyik célkitőzésének, de nem garantálja sem a pluralizmust, sem a, sem a paritást. Az ilyen fajta szavazással csak 12,3%-a van a nőknek a különböző tanácsokban. A szenátusban a, jelent, a, a bizottságunk foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyeket egyhangulag elfogadtunk és mindegy, hogy ki milyen politikai színezetű volt, ezt támogatta. Tehát egy olyan fajta szavazást és jelöltlistát javasolunk, amely a paritást jobban biztosítja. Ugyanis a törvény az a férfiaknak és a néknek egyenlő jogokat biztosít a választásokon való részvételen és jelöltként állításon ez a fajta szabadság nem korlátozza azt, hogy más alkotmányos módokon, útakon is elérjük ezt a fajta paritást. Ugyanis végül nem olyan eredményeket er, adott ez a fajta reform, amelyet reméltünk volna. Tehát eh, a nőknek a hatékonyságát még mindig nem eléggé használták fel, hiszen eh, ez évente 5 eh, millió euró veszteséget jelent a pártoknak. Nos, aztán egy újfajta szavazásról is van szó, amely azt eredményezni, hogy nem csak egyetlen jelölt jelne, hanem két jelölt, és akkor különböző nemű jelöltek. Tehát ez ö, ö, azt jelenti, hogy a választókerületeknek a számát is jelentősen kellett volna csökkenteni. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon új gondolat, nem fogadták el egyelőre, de azért a jövőben foglalkozni kellene ezzel a gondolattal, és épp ezért akartam ezt önökkel megosztani. Aztán egy másik téma, a delegációnk foglalkozott azokkal a körülményekkel, amelyek a politikai és a szakmai területeken biztosítaná a paritást. És munkánk során meghallgattunk Reiser, meghallgattuk Reiser asszonynak a jelentését a nőknek a médiában játszott szerepével kapcsolatban. Ebben pedig azt láthattuk, és ezért hívom fel a figyelmet rá, hogy a televízió képernyőkön a nők képe nagyon gyakran sztereot TTIP, és nem elegendő, nem megfelelő. Tehát globálisan kevesebbet, kevesebb nő képviseli ezt a, a nők szerepét, mint a férfiakát. Na, férfiakét nagyon sokszor áldozatként ábrázolják a néket, tehát épp ezért mindannyiunknak feladata, hogy ezzel a, ezen a területen a nőknek egy értékesebb képét alakítsuk ki, Eh, hiszen ez szükséges eh, a jövőt illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a litván helyzetbe nyerünk betekintést. Átadom a szót Maria Pajvilonen asszonynak. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony, kedves hölgyek és urak. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek Önökkel ma délelőtt, és megvitathatom a Nemzetközi Nőnap szerepét abban, hogy megváltoztatta a világot. Ha végig gondoljuk, hogy az Európai Unióban hogyan alakulhat a nők szerepe a politikában, akkor egyetérthetünk, hogy ennek a szerepnek erőteljesebbnek kell lenni. Egyre több nőre van szükség a döntéshozatali pozíciókban az európai közösségen belül. A politikai pártokon belül azonban a, egyre több nő kerül be a kvóta rendszer alapján, éppen ezért arra kell helyeznünk a hangsúlyt, hogy minél több nő a saját jogán, saját tehetsége alapján kerülhessen be a politikába. A litván nemzeti parlament képviselőjeként el kell mondanom, hogy nem minden női politikus látja át a az egy, egyenlőségi problematikát és szempontokat, a nőkkel kapcsolatos kérdéset, például a gyermekvállalás, a családtervezés, az abortusz, a kisebbségek emberi jogai. Azt kell hangsúlyoznunk szerintem, hogy az Európai Unióban sokkal inkább előtérbe kell helyeznünk a nők személyiségi fejlődését, az oktatását, az önbizalmát, a pszichológiai rugalmasságát, felelősségvállalását. A politikai feminizmus a politikai pártok szintjén indul. Vannak esetek, amikor politikai pártokon belül a nők elveszítik egyéni egyéniségüket, és gyakorlatilag a párt politika szócsövévé válnak. Hagyományos és sztereotíp sztereotipikus, dogmatikus képek alakulnak ki a nőkről, ami alapvetően aláássa az esélyegyelőségi politika sikerét. A nőknek szolidárisnak kell lenniük, és nem megosztottnak. A nőket progresszív személyiségként kell látnunk, mindezt összekapcsolva a kvóta rendszerrel, és a személyiségfejlődés, nők személyiségfejlődésével. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következőkben pedig Portugáliáról kapunk, Portugáliába kapunk betekintést. Maria Osario Canério-nak adom meg a szót. Jó napot kívánok, elnök asszony, köszönöm, kedves kollégák! Többször elhangzott már, hogy a hatalomhoz való jog a demokráciai alapjogok nagyon fontos része, és azt szeretném mondani, hogy a fenntartható fejlődésnek is fontos része. 2006-ban Portugáliában olyan törvényt hoztunk a politikai képviseléssel kapcsolatban, amely azt tartalmazza, hogy a listákon álló személyek 33%-a legyen nő, így egy kicsit kiegyenlítettebb lenne a nők a szerepvállalása a döntéshozó testületekben. Ez az intézkedés több más intézkedéssel együtt, például a munkaerőpiaci törvény, amely arról szól, hogy hogyan lehet a családi és a munka életet összeegyeztetni, valamint a családok támogatására képetendő infrastruktúráról, valamint az esélyegyenlőség megteremtése illetve mechanizmusok kidolgozása arra vonatkozólag, hogy a nők hogyan vehetnének jobban részt a döntéshozó testületekben. És ez tényleg ahhoz vezetett, hogy több lett a nő a döntéshozó testületekben. A parlamentben is nagyon nagyot léptünk előre, megközelítettük a 30%-os arányt. Nem magyarázom ezt most el bővebben, de a az önkormányzati képviselők tekintetében még elég alacsony a szám sajnos, 20% alatt van, sőt néha még 10% alatt is van. Ez pedig egy olyan kérdést vet föl, amelyről most szeretnék szólni. Ez az alapvető mechanizmus annak érdekében, hogy igazságosabb megoszlás legyen férfiak és nők között a döntéshozó testületekben, használhatnánk a kvótákat. Franciaországban a törvény azt írja elő, hogy minden második képviselő legyen ő, Portugáliában pedig minden harmadik. Ezt írja elő a törvény. Hogyha tehát ezt a törvényt betartjuk, akkor szigorúan vesszük, akkor ez egy újabb igazságtalansághoz vezethet. Néhány listán a megoszlás nagyon furcsa volt, ami ahhoz vezetett, hogy a nők részvétele egyharmad volt, de más politikai szervezetekben viszont nagyon alacsony volt a részvétel, mert ezeket a listákat hogy egymással kompenzálták. Az egyik listán nagyon sok volt a nő, a másik listán pedig szinte alig voltak nők. Ez tehát ahhoz vezetett, hogy természetesen probléma állt elő. A vita elején szó volt az esélyegyenlőség kérdéseiről és a nők részvételéről a politikai életben. Nem korlátozhatjuk ezt a döntéshozó testületekre, a parlamentekre, hanem más típusú döntéshozó szervezetekben is szükség van arra, hogy a nők képviseltessék magukat, például vállalatvezetésekben, a, a pénzügyi életben is, különböző szervezetekben, de most nem szeretném itt elterelni a vitát, de az én országomban például nincsenek nők a gazdasági döntéshozatai pozíciókban, például a központi bankban, vagy hogyha megnézzük a 20 legnagyobb portugál vállalatot, akkor a nők részvételi aránya az igazgató tanácsokban 4% alatt van. Ha megnézzük például az egyetemi vezetőséget, a nők részvételi aránya 7%-ot sem éri el. Ez tehát egy nagyon nagy kihívás, hogy növeljük a nők részvételi arányát. Nagyon fontos ez a fenntartható fejlődés elérése szempontjából. És itt pedig arról van szó, hogy újabb kezdeményezésre van szükség. A magánszektorban ugye nem írhatjuk elő, hogy mennyire legyen a nők aránya, de mit tehetünk mégis annak érdekében, hogy úgy érezzék, hogy kénytelenek ennek megfelelni hogyan járjunk el politikai elítélő nyilatkozatok útján, vagy ho- hogyan? Természetesen ennek önkéntességre kell épülnie. És ennek az aszimetriának ugye költsége is vannak, amik tarthatatlanok. Minden társadalomban tarthatatlanok ezek, a demokrácia szempontjából, de más szempontból is. Két példát szeretnék elmondani saját országomból, hogy hogyan lehet a fejlődés befolyásolni. A demográfia, valamint a viselkedés útján. Kollektív szempontból kreatívabbaknak kell lennünk, kreatívabbak lehetünk, és ki kell mutatnunk, hogy politikailag, politikai szempontból el szeretnénk érni valamit. Köszönöm. A követ, köszönöm a következő hozzászóló Szlovákia képviselője. Anna Veloszóvalvának adom át a szót. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Néhány dologról szeretnék beszámolni, ami Szlovákiát illeti. Én olyan országból jövök, ahol nem kívánunk bevezetni kvótákat, legalábbis a közeljövőben a hatalmon lévő politikai pártok elutasították a kvótákat, illetve azt, hogy a választási listákon, a jelölt listákon meghatározott arányban szerepeljenek nők. A parlamenten belül 16%-ban képviseltetik magukat nők. A görög kolléganőt hallgatva, aki elmondta, hogy a 17%-os kvótát elérték, ez egy siker lenne Szlovákiában. Annak ellenére, hogy a történelmünk során először van nő a kormány elnöki pozícióban, ezen kívül mindössze egy miniszter nő a kormányzatban, az igazságügyminiszter. A szlovák parlamentben a nők képviseleti aránya meglehetősen alacsony, ugyanakkor miután arányos választási rendszer működik nálunk, a kormány stabilitása akár két-három képviselőn is múlhat. A politikai pártok igen csak vigyáznak arra, hogy a jelölt listára fiatal nőket állítsanak, hiszen ők lehet, hogy gyermeket vállalnak, és a mandátum alatt válnak meg a megbizatásuktól, mert gyermeket szülnek. Tehát egy politikus vagy egy parlamenti képviselő számára nincs gyermekgondozási szabadság, tehát más választása ilyen esetben nincsen, mint lemondani a mandátumáról. Még egy gondolatot engedjenek meg, és ez a, az ülésünk első részéhez kapcsolódna. Szlovákiában van egy úgynevezett elsődleges választás, minden politikai párt jelöltjének el kell érnie egy 3%-os küszöböt eh, ahhoz, hogy eh, a parlamentbe juthasson. A kérdés az, hogy miért nem lehet az ilyen eh, úgynevezett preferenciális szavazások alapján több nőt jelölni. Ugyanis, hogyha a választó a, nőre, ad, a nő jelöltre adná le a szavazatát, akkor előbbre juthatna. A, szerintem a választást elsősorban a jelölt adottsága alapján kell leadni. Nagyon gyakran a választók úgy, úgy gondolják, hogy a nők nem kellőképpen felkészültek, és azért férfiakra szavaznak. Egy további kérdés általánosabb jellegű. Több dolog elhangzott már a kvótákról a mai nap folyamán. A kérdésem az, hogy mi biztosítja azt, hogy a kvóták minőséget is jelentenek majd a politikában. Hiszen a kvóta célja pusztán az, hogy elérjük azt a célt, hogy x százalék nő jutott be a törvényhozásba, vagy bizonyos pozíciókba. Itt most a Nemzetközi Nőnap századik évfordulóját ünnepeljük. A fejlett országokban is nagyon sokat köszönhetünk a nőknek, nem csak a fizetésbeni különbségről kell beszélni, vagy az erőszakról, hanem, és most gondolva itt az iszlám országokra, vagy a fejlődő országokra, keresztény demokrata országokra, ott eh, hány eh, nő szenved még mindig a családi erőszaktól? beszéltünk itt a gyermekek gondozásáról, ez mindig is a nők szerepe, feladata lesz. Ugyanakkor megfigyeljük, megfigyelhető, hogy egyre inkább kitolódik a gyermekvállalás már 30 éven túlra. Ugyanis a nőnek el kell döntenie, hogy a karriert választja-e, vagy a családot, és ez nem az ő hibája, hanem a társadalom hibája, ugyanis nem teremt megfelelő feltételeket a fiatal nők számára, akik kénytelenek így dönteni, hogy vagy, vagy. Éppen ezért szerintem arra a kérdésre kell választ találnunk, hogy a nők miért nem rendelkeznek kellő arányjal a politikában ez a kvóták hiánya miatt van. Szerintem én legalábbis sértőnek tartom a kvótákat. Hogy miért nincs olyan sok nő a politikában? Szerintem a gyökerét kell megvizsgálni ennek a problémának, vizsgáljuk meg azt, hogy mi, mi lenne az a standard folyamat, aminek révén a nők bejuthatnának a politikába. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi az oka annak, ami miatt nem kellő mértékben képviseltetik magukat ők a politikában. Én azt gondoltam, hogy itt nem pusztán a nők a politikában kap hangsúlyt, hanem általában a nők szerepe az Európai Unióban kérdés is. Az Unió ugyanis sokat köszönhet. Buzek elnök úr is említette a minőséget, és gratulált a Nemzetközi Nőnap alkalmából talán esetleg virágot is kaphattunk volna, hiszen a nőket általában virággal köszöntjük. Köszönöm szépen. Hozzá, következő hozzászólónk Lengyelországból érkezett Ivona Azen asszony. Átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket erre a fontos konferenciára. Hiszen mindannyiunkat érint a nők részvétele a politikai életben. A, az Európai Unióban nem tudom, hogy lehet-e olyan helyzet, ahol százszázalékig elégedettek a nők ezzel a helyzettel. Eh, ahogy Buzek úr is mondta, és Bobinska eh, asszony is, hogy van egy női szervezet, eh, női képviselők és vezető eh, politikai eh, vagy nyilvános személyiségek, akik 2009-ben megszerveztek egy női konferenciát, és 2009. decemberében egy indítványt nyújtottak be a lengyel parlamentben a kvóták bevezetésére minden szinten a választások során. Az önországával szemben Lengyelországban idén januárban végre sikerült egy új választói törvényt bevezetni, választási törvényt, amely lehet, hogy nem felel meg a pártok kezdeményezésének, hiszen ők fele-fele paritást szerettek volna elérni, hiszen de sikerült azért a teljes jogok, teljes paritás elérésén jelentős előrelépést elért százalékot a nőknek, és 65 százalékot a férfiaknak. Tehát nem lehet kevesebb, mint 35%-nyi nő az ilyen választásokon. Tehát legalább egy nőnek és egy férfinak kell, tehát egymás után egy férfi egy nőnek kell szerepelni a választói listán. Tehát hogyha ez nem történik meg, akkor ezt három napon belül ezen változtatni kell, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor ezt a listát egyáltalán nem regisztrálják. És akkor valaki nem tud részt venni a választásokon. Persze, nem igazán tudjuk még, hogy a gyakorlatban ez hogy fog megvalósulni, ugyanis ezután jön még az a választás, amelyen kipróbáljuk ezt az új törvényt. Ez pedig az őszi parlamenti választások során fog megtörténni. De azt hiszem, hogy ez egy megfelelő lépés a nők a politikai életben való jobb részvétele útján. De ez persze még nem oldja meg a kérdéseket, hiszen szükség van arra, hogy ne csak a jelöltek listáján legyen kvóta, hanem a különböző helyeknek, pozícióknak a betöltését is, hiszen előfordulhat, hogy a nők rajta lesznek a listákon, de lehet, hogy mégsem fognak bekerülni a parlamentbe. Tehát nem feltétlenül fog több nő bekerülni a lengyel parlamentbe, mint most. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak kvóták legyenek, hanem bizonyos helyek a, a listán, azért, hogy a nők tényleg bekerülhessenek a parlamentbe. Nem akarok itt most statisztikai adatokat emlegetni, mert nincs rá elegendő idő. De annyit említenék csak, hogy például a lengyel parlamentben jobban képzett nők vesznek részt most, mint korábban. De a vezető pozíciókban nem annyi nő szerepel. Az Európai Parlamentben nem sok női képviselő vesz részt Lengyelországból, elsősorban férfiak dominálnak, és ezen is változtatni kellene. Talán ez az új választási törvény megváltoztatja majd a helyzetet, majd ez ősszel kiderül. Most akkor Szeretnék néhány szót szólni a nők helyzetéről Lengyelországban. A fizetéseket illetően, a szakmai életben elfoglalt pozíciókat illetően nincsen egyenlőség. Ha a nők családot szeretnének, és nyíltan ezt be is vallják, tehát hogy gyerekeket is szeretnének majd, akkor általában nem kapják meg a munkát. Tehát a munkaadó inkább férfit fog alkalmazni, mert terhet jelent a vállalat számára, hogyha anya szülési szabadságra mennek, vagy pedig, hogyha a gyerekek betegek, és ezért táppénzre mennek. Lengyelországban öt női miniszter van, és ez nem olyan rossz eredmény. Aztán több női miniszterhelyettes is van, tehát ezek jó adatok. Felmerül a kérdés, hogy a nők miért nem akarnak politikai szerepet vállalni. Legtöbbször a nők akkor vállalnak szerepet a politikai életben, amikor már felnőttek a gyerekek. Mert amíg kicsik, addig róluk kell gondoskodni. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Meg kell változtatnunk a férfi mentalitást. Mert hogyha nem támogatnak bennünket a partnereink, a férjeink, akkor nem tudunk részt venni a politikai életben ugyanis számunkra a család a legfontosabb. Ha csak nem változtatjuk meg a férfiaknak a mentalitását, gondolkodásmódját, tehát nem e, bízhatunk a szakmai életben a támogatásukra, e, ban, e, akkor nem sikerülhet ez. Épp ezért nagyon fontos ez a konferencia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Arra szeretném emlékeztetni a hozzászólókat, hogy minden hozzászólás maximális ideje három perc, hogy a lehető legtöbben hozzászólhassanak. Most pedig Románia helyzetét fogjuk megnézni. Maria Péter asszonynak adom meg a szót Romániából. Doamna președintă, doamnelor și domnilor. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Romániában a politikában nem alakult ki egyensúly a nők és a férfiak között. A nők nem használják ki messze menőleg a lehetőségeiket a diszkrimináció miatt, sőt, megfelelő jogszabályok sincsenek. Annak ellenére, hogy a nők helyzete az elmúlt évtized során javult, még mindig komoly hiányosságokat mutat az esély egyenlőség. A nők alapvető jogai, a politikában, a döntéshozatalban való részvételük nagyon lassan érvényesülnek. Egy olyan társadalomban, ahol a nők részt vehetnek a képzésben, az oktatásban, és egyébként egyenlő jogokat érvé, élveznek, a politikában sem szabad, hogy akadályoztatva legyenek. Ha megnézzük a román parlamentet, akkor látjuk, hogy a 335 képviselő közül mindössze 37 nő van, akiket a választók beválasztottak. És a 137 szenátorból mindösszesen 8 a nő. Első alkalommal fordult elő, hogy nőt választottak meg a képviselőház elnökéül. A nők mindössze 10,3%-ot képviselnek a 2008-as választást követően, ami messze a nemzetközi 15%-os átlag alatt marad, illetve az EU és OECD országok átlaga alatt. illetve hát nem is beszélve a skandináv országok 37%-os arányáról. Tudjuk, hogy Svédországban 43% az arány, ami messze a legmagasabb. Ha reálisan megnézzük a nők és férfiak kiegyensúlyozott politikai részvételét, akkor figyelembe kell vennünk az összes résztvevőt. Néhány nő nem tudja megoldani az összes előttünk álló problémát, még akkor is, ha a tevékenységük, a munkájuk igen magas színvonalú. A nők alacsony képviseleti aránya mögött a következő okok húzódnak meg. Először is a hagyományos nézet, ami a nők és a férfiak szerepét illeti a társadalomban. Az állampolgárok egyszerűen nem látnak politikusokat, vagy politikust a nőkben. Úgy gondolják, hogy a nőknek ki kell érdemelniük ezt a privilégiumot, és gyakorlatilag nincs támogatottságuk, nincs megfelelő jogszabály. Én, mint képviselő, illetve a, az esélyegyelőségi parlamenti bizottság titkáraként, ez egyik feladatom, hogy törvénymódosítást kezdeményezek, vagy új jogalkotást, annak érdekében, hogy az alapvető jogok, az egyenlő jogok biztosítása megtörténjen. A férfiak is támogathatják a nőket, de a valóságban a nők inkább saját érdeküket képviselik, illetve igyekeznek megoldást találni a problémáikra. Tehát nagyon gyakran a nőknek kell saját maguk érdekében eljárniuk. Köszönöm. Következő országunk Ciprus. Lina Akelido asszonyé a szó. Ciprusban a döntéshozó testületekben és a politikában általában nagyon alacsony a nők képviseltet költsége. A jelenlegi parlamentben 11 százalék, 11-től 16 százalék a nők részvétele. Ez az ingadozás azokkal a képviselőkkel függ össze, akik korábban a parlamentben voltak képviselők, később azonban más pozíciót kaptak. Több statisztikai adatot nem szeretnék már elmondani, hiszen már nagyon sok elhangzott, úgyhogy elsősorban azokat a prioritásokat mondanám el, amelyet véleményünk szerint nemzeti szinten követnünk kellene annak érdekében, hogy előre lépjünk. Szükség lenne gyorsabb változásokra, mint amit eddig tapasztaltunk. Szerintem a legnagyobb prioritást minden bizonyal az élvezi, hogy a politikai intézkedések, akciók segítségével és teljesen konkrét lépések útján leküzdjük a még meglévő sztereotípiákat. Hiszen a társadalomban és a családban a két nem szerepe még mindig sztereotípiák által meghatározva hogyha nem tudjuk megváltoztatni ezeket a sztereotípiákat, akkor a politikai pártokban a részvételt sem tudjuk megváltoztatni itt van a nők részvételi arányát. Véleményem szerint a politikai pártok szintjén is intézkedéseket kellene hozni, amelyek támogatnák a családokat, és azt célozzák, hogy a családon belül, például a gyermeknevelésben jobban el legyenek osztva nők és férfiak között a feladatok. Hogyha ez megvalósulna, akkor a pártok is jobban felléphetnének a nők aktív részvétele érdekében, illetve annak érdekében, hogy elismerjék az ő szerepüket, és ilyen módon azokat az előítéleteket is le lehetne építeni, amelyek még mindig megvannak, és ez csak a pártok támogatásával működhet. Sok előítélet szerint a nők maradjanak távol a politikától. Továbbá fontos az is, hogy legyenek megfelelő bölcsödék, óvodák a gyerekek számára, illetve egyéb intézkedések is szükségesek, amelyek lehetővé teszik, hogy a családi kötelezettségeket mindenek előtt a gyerekek irányába megosszák egymás között a férfiak és a nők. Ebben szerintem a nőknek is nagyon aktívnak kellene lenniük, hogy egyrészt karriert is építsenek, másrészt pedig aktívan részt venjenek a politikai életben is. A nőket bátorítani kell erre, támogatni kell őket. És ez pillanatnyilag leginkább női szervezetek segítségével folyik, nemzeti és európai szinten egyaránt. Fontosnak tartom a közös akciókat az Európai Unióval együtt, és szerintem minden tagállam tagállamnak fel kellene sorolnia azokat az intézkedéseket, amelyek hozzájárultak a, a még meglévő akadályok megoldásához, hogy a további akadályokat is le tudjuk építeni. Azt szeretném még mondani, hogy én személyesen úgy gondolom, hogy a kvóták nagyon összetett kérdés, pozitívan értelmezhetők, de gondolhatnánk önkéntes és kötelező kvótákra is. Görögország kap szót. Panagiotászó Uni asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Különösen örülök, hiszen ez az első alkalom, hogy itt járok. És nagyon örülök, hogy ez a látogatás egybeesik eh, ezzel a csodálatos évfordulóval, ami annyira fontos a nők számára. Több dolgot szeretnék elmondani, de nem fogok három percig szólni, hiszen tudom, hogy a vitánk végéhez közeledünk. Görögország helyzetéről egyébként már Caróka kollégánktól többen, többet is hallottunk. Az elmúlt 15 év alatt a nők részvétele ugyan megháromszorozódott, de még mindig ele nem elegendő. Én elsősorban ott szeretném folytatni, ahol a ciprusi kolléga befejezte, nevezetesen a nők szerepe, a velük szemben élő előítéletek és sztereotípiák kérdéséről szólnék. Lehet, hogy egy kicsikét furcsa az, amit mondani fogok. Itt mindannyian gyermekeket nevelünk, és az új generáció már vagy kezébe vette a sorsát, vagy pedig hamarosan döntéshozatali helyzetbe kerül. Hogyha megnézzük, hogyha jól végezzük a munkákat, akkor azt mondjuk, hogy minden pozitív lesz, ha elérjük az 50-50 százalékot. A társadalomban még mindig a férfiak dominálnak. Mit értünk ez alatt? az intézkedéseken és javaslatokon belül nyilvánvalóan erősíteni kell az együttműködést, a hálózatépítést a parlamentek között, de végig kell gondolni, hogy van egy másik eszközünk, nagyon fontos eszközünk, nevezetesen a gyermeknevelés, olyan fiatal fiúk és lányok nevelése, akik előbb-utóbb döntéshozatali pozícióba kerülnek. Tehát nekünk nőknek így ezáltal közvetett szerepünk is van, hiszen mi neveljük ki a jövő politikus generációját, és ez alkalmat teremt arra, hogy az esetleges hibákat korrigáljuk. Ezt is figyelembe kellene venni, és talán ezt is figyelembe lehetne venni egy ilyen találkozón, mint a mai. Köszönöm. Ok. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk, magyar hozzászólók, Szabó Tímea kap szót. Thank you. I'll also be very brief. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok hozzászólni. Röviden szeretném áttekinteni, hogy Magyarországon hogyan jelentkezik ez a probléma. Nem valami ö, vidám kép alakul ki, nem csak globálisan, hanem Európában is. 1990 óta a magyarországi férfi, eh, politikusok aranya eh, romlott. 1995-ben a világ listán 43. helyet foglaltunk el. 98-ban 86. Most pedig a 127-ek vagyunk. Azt hiszem, hogy ezek önmagukért szólnak. Ez nem nagyon jó kép, és mindent megpróbálunk megtenni a magyar parlamentben. Az én pártom az egyetlen, amely kvótát vezetett be, és a mi frakciónkban 30%-a a képviselőknek nő. Összehasonlításként a nemzetgyűlésben 386 képviselő van, és ezek közül csak 34 nő, amely kevesebb, mint 9 százalék. Kivéve a mi pártunkat. Más pártokban 10-9 százalékban vannak a női képviselők. Én támogatom a kvóta bevezetését, nem azért, mert ez nagyszerű állandó eszköz, hanem mert szükséges eszköz. Talán szlovák kolléganőnnek a kérdésére válaszként azt mondhatnám, hogy vajon ez most kontraproduktíven vagy nem. A mi pártunknál azt láttuk, hogy ez nagyon is eredményeket hozott, és a női politikusok nagyon jó eredményt értek el a parlamentben, és ezt szerintem a közvéleménynek is, közvéleménymel is ismertetni kell. Tehát, hogy a kvóta és a nők részvétele a politikai életben mit jelent. Hiszen a vita általában a munkahelyen eltöltött és a családban eltöltött idő közti egyensúlyról szól. De nem csak erről van szó. Tavaly május óta, amikor megalakult az új kormány, nincsen új női miniszter. Az államtitkár helyettesek körében több nőt találunk ez pedig azt mutatja, hogy van egy üvegplafon Magyarországon. Érdekes, hogy a diplomáciai életben és a, például a NATO-ban sokkal jobb ez az árany, arány, majdnem 50-50 százalék -50 a nők és a férfiak között az arány. És az Európai Parlamentben is ez a helyzet. Tehát nemzetközi szinten sokkal jobb a helyzet, mint Magyarországon. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, valószínűleg a magyar társadalomban keresendő az oka. 2007-ben nyilvános vitát folytattunk a kvótáról, és nyilvánvalóvá vált, hogy sem a politikusok, sem a közvélemény nem ismeri ezt a kérdést. Tehát még fontos szerep vár ránk a figyelemfelkeltés területén, hogy miért kellene ennek, ahogy én látom, ideiglenes eszköznek lenni, nem pedig állandó eszköznek. Az egyik hozzászóló felvetette az anyák és az egyedülálló anyáknak a kérdését. Az én pártomban is vannak egyedülálló anyák, mint például én, és hála a párt segít, segítségének és a kormánypolitika segítségének én ezt a problémát meg tudom oldani. És remélem, hogy tovább is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és ez is növeli majd a tudatosságot azt illetően, hogy hogyan lehet a szakmai és a családi életet egyensúlyba hozni. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a, a politikai életben vállalt női szerepekről kell beszélni, hanem a családban vállalt női szerepről is. Hiszen ez egy fontos kérdés. Természetesen Magyarországon egy fontos kérdés a nőknek a visszatérése a szakmai életbe, miután gyerekeket szültek és nevelték őket. Tehát, hogy milyen fajta lehetőségeket tudunk biztosítani számokra. Jó hírt is mondanék. A magyar parlament a kormánynak egy új, különleges képviselőjének a posztját állította fel a nők érdekeinek a képviseletére. És szeretném megismerni a bevált gyakorlatokat. Köszönöm szépen. Montenegro a következő országunk. Dasanka Dasulá Tuszup asszonyé a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, az Európai Parlament tagállamok, illetve a jelölt országok részéről. Egy tagjelölt ország nevében szeretnék beszámolni a Montenegrói Esélyegyelőségi Parlamenti Bizottság munkájáról, a nők jogainak érvényesítése, az esélyegyelőség elősegítése területén. Sok mindent elértünk már, de még sok feladatunk van, különösen mint tagjelölt ország, hogy elérjük azt a szintet, hogy a jogok teljes mértékben érvényesülhessenek ezen a területen. Több fontos kérdést érintettek a nemzeti parlamentek a nemek közötti esélyegyenlőség területén. Montenegro kapcsán szeretnék néhány szót elmondani arról, hogy milyen eredményeket értünk el az emberi jogok ezen területén. Az alkotmányunk rögzíti a diszkrimináció tiltását. 18, 18-as cikkben felsorolja az alkotmány az állam kötelezettségeit, konkrétan az a nemek közötti esélyegyenlőség területére vonatkozóan. 2007-ben a montenegrói parlament elfogadta az esélyegyenlőségi törvényt, a nemek esélyegyenlősége területén érvényesítendő elveket szabályozza, illetve a nemek arányos képviseletét meghatározott pozíciókban, funkciókban. A törvény szerint a politikai pártoknak meg kell valósítaniuk konkrét intézkedéseket annak érdekében, hogy a férfiak és a nők arányosan képviseltessék magukat a pártokban, a választó listákon, illetve különböző funkciók jelöltségeiben. A parlament a különböző bizottságok keretében dolgoz ki megoldásokat, standardokat, illetve intézkedéseket, az esélyegyenlőség biztosítása, illetve a diszkrimináció megakadályozása érdekében. A parlament egyelőre még nem aknázta ki kielégítő szinten az összes lehetőséget. A jelenlegi helyzet szerint a nők még mindig lényegesen kisebb számban képviseltetik magukat a politikában, és az akadályozza a női jogok, a nők jogainak érvényesülését összesen 12,3%-ot tesznek ki a nők, a képviselő nők, ami alacsonyabb, mint az európai átlag. A 11 állandó bizottság közül összesen kettőnek elnöke nő. És a helyhatóságok szintjén a 21 helyhatóságból összesen egyben van női polgármester. Egy miniszterünk is van, a tudományügyi miniszter nő. Az igazságszolgáltatásban azonban lényegesen több nők, nő képviselteti magát, például a legfelsőbb bíró is nő. A jogszabályokat úgy kell módosítani, hogy egy finomabb arány alakulhasson ki, És ez az a terület, ahol a kormányzó és ellenzéki pártok azonos javaslattal éltek. A módosított választási törvényt várhatóan tavasszal elfogadja a parlament. A Parlament Esélyegyenlőségi Bizottsága egyébként folyamatosan nyomon követi az esélyegyelőségi törvény végrehajtását, a politikai pártok szintjén pedig különböző programok és intézkedések hivatottak biztosítani a nők nagyobb arányú képviseletét, de sajnos elég lassú az előrehaladás. A közelmúltban volt azonban egy ígéretes fejlemény, az ellenzéki pártok elfogadták a kvótát, és ez más pártokat is majd arra fog sarkalni, hogy a az elfogadott alkotmányos elveket és megoldásokat Montenegróban is megvalósítsuk. Köszönöm szépen. Jaroka asszony, Jaroka asszony kap szót, parlamenti képviselő Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm ezt az élénk vitát. A parlamentnek a bizottsága, mióta én ennek a bizottságnak a tartja vagyok, állandóan felvetette ezt a kérdést a bizottságnál, és a tanácsot is kérdezte. Két nappal ezelőtt Redding asszony is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és örömmel hallottuk, hogy nem csak a politikai, hanem a az üzleti életben is az elnök vezérőzködött szinten arról beszélt, hogy hogyan lehet e a nemek közötti paritást megváltoztatni. Egyet ért azzal, hogy a vállalatoknak a vezetőiben változtatni kell a nemek arányán. És már egy év múlva a kvótákról is beszélhetünk, mondta. Tehát európai szinten emelkedett a női politikai vezetők száma. Mindannyian tudjuk, hogy ez még nem elegendő. És E a bizottságunkban e, két jelentést is készítettünk, ez egyik a legszegényebb nőkkel foglalkozott, a másik pedig a 2010-es e, nemek közötti egyenlőséggel. És a viták során világossá vált, hiszen beszéltünk az etnikai szempontból hátrányos megkülönböztetésben élő nőkben, akik többféle megkülönböztetésben részesülnek. Azt látjuk, hogy a fő probléma az, hogy hogy a különböző társadalmi munkában, szociális munkában részt vesznek a nők, de a gazdasági és politikai szinten ezeknek a nőknek a tudása, akik nem csak elit iskolákból ö, kerültek ki, hanem akik ott helyi szinten is ö, részt vesznek, ö, azoknak nem elegendő a száma. Tehát például az Európai Parlamentben csak egy roma képviselő nő van, én, és szükség lenne, hogy több legyen. Ugyanígy a vállalatok vezetőségében is szükség lenne arra, hogy szegény környezetből származó nő, aki megtapasztalta ezt a hátrányos megkülönböztetést, részt vegyen. Tehát nem látjuk a különböző származású nőket, tehát az egyedülálló nőket, a szegény környezetből származó nőket, stb. stb., aki, hogy részt vennének ezeken a szinteken a, a döntéshozatalban. Tehát nagyon fontos, hogy már a gyökerektől bevonjuk akár az etnikai, akár más háttérből származó nőket, akik ismerik ezt a többszörösen hátrányos helyzetben élő nőknek az életét, azért, hogy tudjuk, hogy közvetlen tapasztalattal rendelkező nők bevonhatók legyenek a politikai döntéshozatalba. Ez nem csak a politikában, hanem az üzleti életben is fontos. Épp ezért szeretném a nemzeti parlamentek képviselőit felhívni arra, hogy támogassák ezt az ötletet az önök parlamentjében és pártjában, azért, hogy azok, akiket önök itt képviselnek, lehetőséget kapjanak önök mellett, vagy akár önök fölött arra, mindjárt befejezem, hogy hogy valóban olyan helyzetben tudjanak működni, ahol változásokat hozhatnak létre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Robinson asszony. Köszönöm szépen. Nagyon kevés az idő. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagy élvezettel hallgattam a vitát mindkét szekcióban, és mint egy úgymond idős, tehát elder, engem különösen foglalkoztat a fiatal nők szerepe a parlamentekben. Európában 17 parlamentben 100 éves küzdelem után még mindig csak 25 százalék vagy az alatti a nők képviselete. Ezt lényegesen, ezzel lényegesen változtatnunk kell, és transformatív változásra van szükség. Talán az Európai Parlament adhatna egyfajta jelzést, hogy sürgősen figyelmet kell fordítani erre a kérdésre azon országokban, ahol az arány a 25%-ot nem éri el, hiszen az Európai Parlamentben is magasabb az arány. Miért fontos ez? Ha elérjük ugyanis a kritikus tömeget, a parlamentekben, akkor olyan dolgokat is napirendre tűzhetünk, amelyek például a pénzügyi válság kapcsán merültek fel, vagy az a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos. A 25% szerintem a minimum ehhez a kritikus tömeg eléréséhez. És ezt pedig sürgősen el kell érni. Szerintem egymást is tudjuk ebben támogatni és bátorítani, hogy itt nem csak egy fokozatos, lassú fejlődésre, hanem transformatív változásra van szükség. Köszönöm. a szó. Merci, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. És szintén röviden hozolnék hozzá. Azért, hogy gratuláljak ahhoz, hogy kezdeményezték ezt az ülést. Én nagyon élvezetesnek tartottam a vitát, de nem csak élvezetesnek, hanem konstruktívnak is a jövő szempontjából, és azt hiszem, hogy ez a fontos. Egy kérdésre szeretnék csak visszatérni, amelyet többször is említettek, és pedig a női kvóták. Először is az maga a szó kvóta, talán nem tetszik mindenkinek. Én inkább a paritás szót használnám, hiszen itt valóban egyenlőségről van szó, paritásról. Ezt kell elérnünk, nem csak az igazságosság szempontjából, hanem a demokráció szempontjából is. Épp úgy, ahogy nem kivételezett helyzetet kérünk mi itt. Az Európai Bíróságnak a határozata a biztosításokkal kapcsolatban, tehát például, hogy a, a női vezetők, autóvezetők szempontjából, akiknek alacsonyabb a biztosítása, mint a férfiaké. E, hát ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy jó-e a döntés. Tehát a paritás az nem csak azt jelenti, hogy egyenlőek vagyunk. Szeretném e, említeni a francia e, tapasztalatot a helyhatósági választásokkal kapcsolatban nagyon sok polgármesterrel vagyok kapcsolatban, akik férfiak, akik e, először még nagyon rossz hiszeműen vonakodva fogadták volna ezt a e, kérdést, de ma elismerjék, hogy ez a csendes forradalom nagyon jó hatással volt a nem csak a demokrácia szempontjából, hanem az állampolgárok szempontjából is a helyhatósági tanácsokban a nőknek a részvetelét előnyként fogják föl, tényleg pozitív eredményeket hozott. Tehát a valóság, a, a valóságban ez a paritás megmutatja a pozitív oldalát, és a férfiak maguk is elismerik, hogy a nők részvétele a helyi tanácsokban nagyon jó eredményeket hozott, és ez az eredmény lassanként, nyilvánvalóan nem egy varázspálca érintésére, meghozza majd gyümölcsét, akkor, hogyha mi ezt e, valós mozgósítással e, e, kísérjük, ahogy ezt az európai női lobby képviselője is mondta. Tehát még egyszer gratulálok ehhez a kezdeményezéshez, és és biztos vagyok benne, hogy e, ezek a mai javaslatok azok a e, jelentést e, gazdagítani fogják. Épp ezért köszönöm. Köszönöm szépen, Piti Keinen asszony. Köszönöm, szeretném én is megköszönni mindenkinek a kiváló és nagyon értékes hozzászólását, az elképzeléseket, amelyeket be fogok építeni a jelentésembe. Nagyon érdekes volt meghallgatni a különböző tagállamok helyzetét Európában. Három dolgot szeretnék csak említeni. Igen, érdekes lenne valóban megnézni, hogy milyen koncentrált erőfeszítéseket lehetne tenni azokban a tagállamokban, ahol az arány alacsony. A nemzeti parlamentekben a másodszorban az oktatás kérdését szerepét is említeném. Itt mentorálási programokat, együttműködési programokat lehetne indítani fiatal lányok meg, számára elősegíteni, hogy a politikában próbálják ki magukat. Harmadsorban pedig, ami a szociális dimenziót illeti, itt a nőknek is szükségük van a jóléti intézkedésekre, a jóléti társadalomra. Reméljük, hogy az EU a lány legjobb barátja, és ez így fog érvényesülni is. Még egyszer köszönöm. Ez rendkívül tanulságos találkozó volt számomra, és remélem, hogy a jövőben is kapcsolatban maradunk egymással. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, minden hozzászólónak a hozzászólást, minden résztvevőnek köszönöm a konstruktív vitát. Emlékeztetnék még néhány fontos eseményre a Nemzetközi Nőnappal kapcsolatban, március 8-án Brüsszelben és Strasbourgban, a Strasbourgi plenárison a bizottsággal és a magyar elnökséggel közösen fogjuk megünnepelni ezt a napot különleges módon. Strasbourgban szemináriumot is szervezünk eh, az újságírók számára női vezetés témában. A politikai csoportok, azaz az SZD csoport szemináriumot szervez az egyenjogúságért folytatott száz éves harcról, lesz tovább egy konferencia a szabadságról és szociális erőrelépésről, valamint a zöld csoport egy olyan téma, a, a feminizmussal kapcsolatos témákról fog előadni. Úgy gondolom, hogy ma bemutattuk azt, hogy mit léptünk előre, de azt is, hogy milyen kihívások előtt állunk még. Remélem, hogy sikerülni fog a médiával közösen elérnünk, hogy közösen küzdjünk tovább az esélyegyenlőségért. Remélem, hogy el tudjuk érni a céljainkat. Be kell mutatnunk, hogy nem vagyunk hajlandóak további száz évet várni arra, hogy jobb társadalmat teremtsünk mind nők, mind férfiak, mind gyermekek számára amely az esélyegyenlőséget biztosító társadalom mindenkit szeretettel meghívok az egy emeleten lejjebbi koktélfogadásra, ugyanebben az épületben, és ismételten köszönöm minden résztvevőnek a jelenlétet, köszönöm a titkárságnak az hogy sokat dolgozott ezen a szemináriumon, szeminárium megszervezésén. Köszönöm a tolmácsoknak is részvételt, és elnézést kérek, hogy néhány perccel meghosszabbítottuk az ülést. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, találkozunk március 8-án.